Dear colleagues, I think that it is time to... Kedves kollégák, úgy gondolom ideje, hogy elkezdjük a munkát, hiszen már most néhány perces késésben vagyunk, és rögtön azzal kezdeném, ami az első napi rendi pontunk, vagyis a napi rend elfogadása, hogyha senki nem ellenzi, akkor módosítás nélkül elfogadhatjuk a napi rendet. Második pont, elnök bejelentései. A dokumentumokhoz való hozzáférés az legutóbbi ülésünkön változásokat jelentettünk be azzal kapcsolatosan, hogy a TTIP dokumentumokhoz hogyan férhetnek hozzá parlamenti képviselők háromféle dokumentumról van szó, ezek korlátozott hozzáférésű dokumentumok és konszolidált szövegek, valamint korlátozott hozzáférésű dokumentumok. A titkárságot kérem meg, hogy a három kategóriába sorolt dokumentumokról számoljon majd be. Ami az ütemtervünket illeti, Január 27-ére egy rendkívül ülést tervezünk, három órakor lesz délután. Ekkor szeretnénk eszmecserét tartani Sefkovics alelnök úrral. A téma a bizottság klíma és energia keretprogramjának első változatának elfogadása február végén, illetve január 29-én délután is lesz egy ülés, és az MV ülésének ezt a dátumát megtartjuk. 21 nyelven lesz ma tolmácsolás, és az ülés dokumentumai az e-meeting alkalmazásban elérhetőek, és egyébként az interneten közvetítik ezt az ülést. Hogyha nincsen az ülés végéig ellenvetés, akkor úgy veszem, hogy az előző ülés érzőkönyvét elfogadtuk. Ez egyébként a harmadik napi rendi pontunk. A negyedik, amit most be kell jelentenem, 2014. júniusában, valószínűleg 2015-öt értett ez alatt az elnök, tárgyalni fogjuk az a közvetett földhasználat változással kapcsolatos tervezetet. December 9-én a tanács elfogadta formális álláspontját, amit a plenáris ülésen jelentettek be, nevezetesen január 14-én. Most szeretném önöket tájékoztatni az ütemezésről. Az ajánlás tervezett tel kapcsolatos álláspontunkról ma fogunk tanácskozni, ez a hetedik napi rendi pont, és a módosítók benyújtásának határideje 12 óra 27-én, vagyis január 27-e 12 óra, és az MV bizottságban az esetleges mandátummal kapcsolatosan február 24-én szavazunk. Az előrejelzések szerint a plenáris ülésen már április másodikán szavazunk majd ugyanerről az anyagról, most szeretném üdvözölni a lett környezetvédelmi minisztert, aki a környezetvédelemért és a vidékfejlesztésért felelős miniszter lett országban. Ahogyan szoktuk, az elnökségi fél év kezdetén meghívjuk az illetékes minisztert, az egészségügyi, a környezetvédelmi miniszter, néha még a mezőgazdasági minisztert is, hogyha a témáinkhoz ez kapcsolódik, és megkerüljük arra, hogy adjon kitekintést a, az elnökség féléves programjára. Ezért most az a megtiszteltetés ért, hogy megadhatom önnek a szót, és majd később a bizottság tagjai is megkapják a szót, hogy feltessék kérdéseiket, és erre majd ön később reagálhat, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. parlament. Tisztelt elnök úr, Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak Önöknek ezért a lehetőségért, hogy ismertethetem Önökkel a lett tanács elnökség prioritásait. Az Európai Parlamentben az Önök bizottsága a legfontosabb szakbizottság, az, a környezetvédelem területén. Már Strasbourgban is elhangzott, hogy nem csak egy nagy megtiszteltetés számunkra betölteni a soros elnökséget, hanem, egyfelől, hanem egyidejűleg nagy felelősséget is jelent. A lett elnökség keményen fog dolgozni, és mindig szoros együttműködésre fogunk törekedni az Európai Parlamenttel. Csak így sikerülhet az, hogy közös válaszokat találjunk azon kihívásokra, amelyekkel ma az Európai Uniónak meg kell küzdenie. Ami a prioritásainkat illeti, ezek illeszkednek a elnökségi trió által kidolgozott prioritási katalógusba. Az olasz elnökségnek, valamint az Európai Parlamentnek is szeretnék ezúton köszönetet mondani az eddigi munkáért. Ugyanis ez egy jó kiinduló pont a lett elnökség munkájához. A lett elnökség először is az éghajlatpolitikára szeretne összpontosítani, a levegő minőségének javítására, valamint a korlátozottan rendelkezésre álló természeti forrásokkal való jobb gazdálkodásra. A célunk a fenntartható növekedés, amely kíméli a környezeti forrásokat, és amely kedvez a zöld, innovatív vállalkozásoknak. Ami az éghajlatpolitikát illeti, az Európai Unió éghajlatpolitikáját, ez az egyik fő prioritása lett elnökségnek törekedni fogunk a kibocsátás kereskedelem rendszerének javítására. Egy nagy lépést kell megtenni a stabilitás irányába, és egy tartalékot kellene létrehozni, a kibocsátás kereskedelem résztvevőjének örülnének, ugyanis ez stabilitást jelentene. És örülök annak, hogy az Európai Parlament vitázik erről az anyagról, a tanácsban is ez a helyzet, már egy javított anyagot kidolgoztunk ebben a témában, és számítunk arra, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés a két társjogalkotó között az elnökségünk során. Örülnénk annak is, ha sikerülne az Európai Parlamenttel való egyeztetéseket már most az év elején elkezdeni. Ami a klímapolitikát illeti, a földhasználattal kapcsolatos irányelv javaslat is rendkívül fontos. Szeretnénk mm, együttműködni annak érdekében, hogy a két eh, jogalkotó megállapodjon, ugyanis a gazdasági szereplők szeretnének egyértelmű feltételeket, egyértelmű körülményeket látni a bioüzemanyagok felhasználása szempontjából. Egy kiegyensúlyozott megközelítésre törekszünk a bioüzemanyagok fenntartható felhasználása érdekében. A lett elnökség dolgozni fog annak érdekében, hogy a két jogalkotó szerv meg tudjon állapodni. A második prioritásunk pedig a tiszta levegő. A tanács és a parlament egyaránt arra törekszenek, hogy a polgárok számára jobb levegő minőséget biztosítsunk, ugyanis a légszennyezés tovább is, továbbra is a fő környezeti tényező, amely a korai halálozásokhoz vezet Európában. A lett elnökség ezért úgy döntött, hogy folytatja a levegő tisztaságával kapcsolatos anyagok megvitatását. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program nyújtja számunkra a keretet. Ez arra kötelez, hogy olyan levegő minőségre törekedjünk, amely nem jelent kockázatot és nincs negatív kihatással az emberek egészségére és a környezetre. Az olasz elnökségnek köszönhetően a tanács az irányelv javaslat alap kérdéseiben már megállapodott, ami a a belső égésű motorokról szóló javaslat témájában. Ez egy jó kiinduló pontot jelent a további egyeztetésekhez. Ugyanakkor a további előrelépéshez szükségünk van az önök támogatására. Örülnénk annak, ha még a lett elnökség alatt sikerülne megállapodnunk, mert így a kibocsátások korlátozása szempontjából a fő akadályt átléphetnénk. Ugyanígy szeretnénk folytatni a munkát azon irányelv témájában, amely a nemzeti kibocsátási korlátokat szabja meg. Nem, a nemzeti jog is kötelez bennünket, de ugyanígy számítunk az Európai Bizottság munkájára. A közeljövőben valószínűleg előterjesztenek egy javaslatot, és ez szorosan kapcsolódik a nemzeti, nemzetközi klímapolitikához is. Ami pedig még a klíma és a levegő minőségét illeti, a forrás hatékonyság témájával is foglalkozunk, vagyis a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználásával. A gazdasági fejlődés fenntartható kell legyen, ez már évtizedek óta fontos kérdés. A Római Klub először is tíz évvel ezelőtt húsz hívta fel a figyelmet arra, hogy egy bolygónk van, noha még mindig úgy teszünk, mintha több bolygón élnénk. A gazdasági növekedés a természeti erőforrásokat mindenképpen figyelembe kell vegye, és főleg azt a tényt, hogy ezek korlátozottan állnak rendelkezésére. Éppen ezért a növekedés fenntartható és zöld kell, hogy legyen versenyképes Európára törekszünk, ugyanakkor a környezet kímélése nélkül ez nem lehetséges. Márciusban a lett elnökség a Környezeti, Környezetvédelmi Bizottságban az Európai Szemeszterről egy meghallgatást szervez, és a 2020-as menetrend témájában. Ezt összekapcsoljuk majd az egyik fő prioritásunkkal, ami a digitális Európa. A környezeti politika, valamint az információs és kommunikációs technológiák közti szinergiahatások nagyon jelentősek, és szeretnénk kihasználni a lehetőségeket annak érdekében, hogy a természet erőforrásokat hatékonyabban használjuk fel. A Környezetbizottság októberben egyértelműen jelezte, hogy támogatja a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználás irányában tett lépéseket, és továbbra is folytatnunk kell a munkát annak érdekében, hogy a hetedik környezeti programot valóra váltsuk. A bizottsági javaslattal összhangban a körkörös gazdaság és a hulladék felhasználással kapcsolatos jogalkotás is napirenden szerepel de ez utóbbi csomagot a bizottság közismerten visszavonta. És ez, ennek nem mindenki örült. Decemberben a környezetvédelmi tanácsban folytattuk ezt a munkát. Éppen ezért a lett soros elnökség a bizottsági javaslat alapján fog dolgozni. Egy további fontos pontunk a biológiai eh, sokszínűség. Eh, 2015 első fél éve jó alkalom arra, hogy eh, a politikai és szakértői szinten folytassuk az egyeztetéseket, a tárgyalásokat. Így az Európai Uniónak a biológiai sokfélessége kapcsolatos stratégiáját ki lehetne dolgozni. Az informális miniszteri tanács áprilisban foglalkozik majd ezzel a témával. A biológiai sokféleség kapcsolatos kérdéseket fogjuk ott majd megvitatni a tagállamok részvételével. Ami szintén fontos az az, hogy a tagállamok szintjén a már meghozott döntéseket átültessük a gyakorlatba. Az áprilisi tárgyalás egy része terveink szerint azzal a kérdéssel foglalkozik majd, hogy a biológiai sokféleség hogyan hozhat összefüggésbe az energiapolitikai kérdésekkel. Ugyanilyen fontos mindkét kérdés, ugye az energiagazdaság és a biológiai sokféleség, ezek két, ez két egyenrangú témakör, és egyensúlyra kell törekednünk. Az önök bizottsága is egyébként fontos szerepet tölt be a fenntartható mezőgazdasággal és az élelmiszerellátással kapcsolatos kérdésekben. Ezek is a prioritásaink közé tartoznak. Csak hogy néhányat említsek. A lett elnökség szeretne szorosan együttműködni a parlamenttel, hogy első olvasatban megállapodhassunk a New Food javaslat témájában. számítunk arra, hogy még a lett alatt a háromoldal egyeztetéseket elkezdhetjük. És végezetül a nemzetközi klímapolitika, valamint a nemzeti éghajlat politika nagyon intenzív napirendre napirendet dolgoztunk ki, és intenzív tárgyalások elébe nézünk. Párizsban számítunk arra, hogy globális megállapodás köthető majd a globális környezetvédelmi kérdésekben. Ez is a lett elnökség egy prioritása. Minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy eredményesen képviseljük az Európai Unió érdekeit globális szinten. Ennek érdekében pedig komoly előkészületekre lesz szükség. A 2015-ös év nagyon fontos a globális fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása szempontjából és az Európai Uniónak egy álláspontonra kell helyezkednie, és egyértelmű álláspontot kell kidolgozni, ezt az Európai Tanács is megállapította. A környezetvédelmi dimenziót jobban ki kell domborítani a 2015 utáni folyamatokban is. arra is ügyelni fogunk, hogy a vegyi anyagokkal való körültekintőbb gazdálkodás megvalósuljon. Bázel, Rotterdam, ezek a megállapodások a mérvadók e tekintetben. A környezeti kérdésekben a globális együttműködés már csak azért is fontos, hogy nem csak Európában, hanem globális szinten is előrelépést érjünk el. Ma ugyanakkor főleg az önök szerepét szeretném kiemelni, tisztelt képviselők, ugyanis évről évre aktívabb szerepet vállalnak. Ebben a fél évben pedig a lett elnökség arra számít, hogy szoros lesz önökkel az együttműködés. Tisztelt képviselők! főleg olyan kérdésekben, amelyekben megállapodásra törekszünk. A belségésű motorok témájában, vagy a természeti erőforrások témájában. Ezzel szeretném zárni előadásomat, és nagyon sok sikert kívánok Önöknek a munkájuk során, és a közös munkánk során is, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek számára megteremtsünk egy jobb gazdaságot és egy jobb környezetet. Számítok a közös sikerünkre. Köszönöm. Dear Minister, I want to thank you. Kedves miniszter úr, szeretnék köszönetet mondani önnek bevezetőjéért. És akkor két kört indíthatunk a kérdések feltevése céljából a képviselők kérdezhetnek a szakbizottságban, és először a koordinátorok kapnak szót. Ivo Belet úr kezdi a néppárt képviseletében. Kérem őt is, és az összes többi koordinátort is arra, hogy két percben szóljanak hozzá. Köszönöm. Uh, Köszönöm a szót, elnök úr mindent megteszek annak érdekében, hogy csak két percet vegyek igénybe. Miniszter úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és természetesen, ami a néppártot illeti, minden jót kívánunk önnek, sok sikert az elkövetkezendő fél évre, az elnökségre. És természetesen rendkívül intenzív és szoros együttműködésre vagyunk készek önnel. Először is, ami a levegő minőséget illeti, teljesen kielégítő, amit elmondott, mert természetesen attól féltünk, hogy a bizottság leveszi a napirendről ezt a témát. Örülünk annak, hogy rendkívül ambiciózus a megközelítés továbbra is, a kapcsolatra is utalt velünk, úgyhogy nagyon örülünk neki. Ami a körkörös gazdasági projektet illeti, kollégám azt hiszem részletesebben fog erről majd kérdezni, de egyértelmű, hogy nem akarnak megszabadulni ettől a projektől, nyilván kicsit módosítani kell rajta, de marad minden. Főleg a legfőbb ágazatok vonatkozásában, ez ugye a fenntartható gazdaság, a fenntartható ipar Európában, ez rendkívül közel áll a szívenkhöz, de azt hiszem a kollégám visszatér majd erre. Az MSR projektre szeretnék rátérni, én vagyok ugyanis ennek a jelentés készítője, ez nagyon fontos a reform szempontjából, és persze rendkívül érdekel minket az önvéleménye ezen projektekről. A lett elnökség javaslata a tanácsban nagyon jó, igen, elégedettek vagyunk, nyitottak vagyunk a felé is, hogy gyorsan induljanak be a három oldalú egyeztetések. Holnap az ITRE szavaz véleményéről, és három-négy héten belül a mi szakbizottságunk is szavaz véleményéről, és remélhetőleg beindulnak a három oldalú egyeztetések minél előbb. Ami a konkrét kérdéseket illeti, ami a backloadingot illeti, mi a véleménye erről? Ugyanis ez az egyik legfőbb eleme a projektnek, az MSR projektnek. Úgyhogy szeretném a véleményét kikérni erről. Nagyon sok képviselő javasolt azt is, hogy az úgynevezett innovációs alapba kerüljenek be a megmaradó pénzek, hogy finanszírozhassanak bizonyos projekteket, az energiahatékonyság és egyéb területeken, tehát a legmodernebb új technológiákra gondolunk itt. A másik fő aspektus persze a karbon szivárgás. Tudom, hogy ez a következő reform része, de ugyanakkor nagyon sok képviselő itt azt szeretné, mindjárt be is fejezem, elnök úr, hogy elkötelezettséget fogalmazzunk meg mi is, és a tanács is, a legjobb eredményeket felmutató iparágak számára. Szeretném ebb, ez, ebben a témában is kikérni a véleményét. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Matthias Gold következik. Ivo Benethez hasonlóan én is tartom magam a két perces kerethez. Miniszter úr, először is köszönöm, köszönöm a bevezetőjét, és nagyon örülök annak, hogy a levegő csomagot említette, és következetesen nyomon kívánja követni, még akkor is, hogyha az Európai Bizottság munkaprogramjában voltak itt bizonyos nehézségek. És a hulladék csomagot is említette. A múlt héten a frakciók, noha nem dolgoztunk ki egy közös állásfoglalást, amit sajnálatosnak tartok, azért leszögeztük, hogy a hulladékkezelési csomag mellett kitartunk, a másik csomag mellett is, úgyhogy azra kérném e tekintetben, hogy a tanácsban is támogassák majd ezt, és gondoskodjanak arról, hogy ne vesztegessük el az időt mert elég álszent az Európai Bizottság. Javítani kívánnak a csomagon, de senki sem hisz abban, hogy nagyra törőbb lesz majd ez a csomag. Éppen ezért rögtön el kellene kezdenünk a munkát, hogy valamit sikerüljön majd tető alá hoznunk. Örülök annak is, hogy az e említette, és hogy ezt is szeretné lezárni. Egy kicsit ugye amikor említette az európai szemesztert, feltűnt, hogy mi is jogalkotók vagyunk, már most jogalkotók vagyunk az energiapolitikában, de a klímapolitikában is. Ez kicsit meglepett, egy kicsit furcsának találtam, mert említette a digitális belső piacot. Ezzel hozta összefüggésbe. Mi szeretnénk részt venni a jogalkotásban, és nem úgy, mint a gazdasági bizottságban dolgozó kollégák, az európai szemesztert használják fel, mi jogalkotók vagyunk, és ennek fényében szeretnénk eljárni, és a tanácstól éppen ezért az Európai Bizottság irányába egyértelmű jelzéseket várunk arra vonatkozóan, hogy javaslatokra számítanak, nem pedig bizonyos kerekasztal egyeztetésekre, ahol egyeztetünk, egyeztetünk, és sok papírt használunk fel, de aztán a végén semmi érdemi anyag nincs a kezünkben. Ezt szeretném kérni. Az említett pontokat, amelyekről beszélt, ki tűnőnek tartom. Az elnökségek esetében gyakran a kis tagállamok azok, amelyek kitűnő munkát végeznek, ezt annak idején Litvániánál is láttuk. Általában a kisebb országok azok, amelyek nagyon jó elnökséget bonyolítottak le, úgyhogy örvendek az elkövetkezendő fél évnek, és számítok arra, hogy a klímapolitika terén Európát sikerül előre lendítenünk. Köszönöm. Thank you very much also to be more... Köszönöm szépen, eh, és köszönöm, hogy tartotta az időt. Most az egyszer negyed Bengeling asszony. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és eh, köszönöm miniszter úrnak is, hogy eljött hozzánk. Szeretnék eh, egy kicsit rákérdezni arra, hogy mi történik a bizottság Refit programjával, és hogyan szeretnék azt az elnökség programjába beilleszteni. A Környezetvédelmi Bizottságnak tudnia kell, hogy a jogszabályjal kapcsolatos jogszabályoknak megfelelési költségei is vannak, és ez nem csak arról szól, hogy mi hogyan alkotunk jogszabályokat, illetve hanem arról is szó van, hogy a, biz- a tagállamok hogyan tudják ezt minél gyorsabban, minél hatékonyabban és költséghatékonyabban végrehajtani. Ezért a bizottság Griffith programjának örülök, hiszen ennek pontosan az a célja, hogy ezt a gyorsaságot és hatékonyságot biztosítsa elkötelezett-e a lett elnökség a bizottság Refit programja iránt, és a kis vállalkozásokkal és a versenyképességgel, illetve ezen keresztül a foglalkoztatás teremtéssel kapcsolatosan éreznek-e ilyen elkötelezettséget? Gondolhatjuk-e azt, hogy a lett elnökség során ez a téma prioritást kap majd? Thank you very much. And now for the ALDE group, Mr. Gerbendi az ALDE csoport nevében Gerbendi úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Gerett miniszter úr az, a beszámolóját. Nagyon örülök annak, hogy ilyen prioritásokat alakított ki a lett elnökség az elkövetkező hat hónapra nézve. Én pontosan igen így jártam volna el. Ugyanakkor azért nehézségekkel nézünk szembe, az éghajlatváltozás és az ETS ivóbelet témája. A levegőbizottság esetében a bizottság munkájával kapcsolatosan veszélyeket látok, hogyha a bizottság nem támogatja a tanács és a parlament munkáját, és vissza akarják vonni ezt a jogszabályt, akkor sérül az egyik prioritásuk, vagyis az erőforrások hatékony felhasználása, az hulladékcsomag és a körkörös gazdaság. Tudjuk, hogy mi történt a bizottság berkeiben múlt héten. Timmermans biztos megpróbálta a liberális frakcióülésen Strasbourgban elmagyarázni, hogy miért vonták vissza a csomag egészét. Nem mondom hogy nem volt egyetlen érvényes érv sem a fejtegetésében, hiszen úgy érvelt, nem is tudom, hogy hogyan fejezzem ki magam, de nem érzem, hogy nagyon erősek lettek volna az érvei. Hadd fejezzem így ki magam. Arra számíthatunk, hogy év végére lesz egy új javaslat, ez a legígéretesebb kilátás, de szerintem erre nincsen időnk, és sokkal inkább korábban szeretném látni az új javaslatot. Szerintem a bizottságnak sok újdonságot nem kell előállítania, ezért kérdezem önöket, hogy a következő hat hónapban a tanács elnökeként készen állnak-e arra, hogy nyomást helyezzenek a bizottságra, hogy minél hamarabb megszülessen ez a javaslat. Ami a biodiverzitást illeti elnök úr, örülök, hogy napirendre vették ezt a kérdést. Egy kicsit aggaszt az, amit mondott az energia és a biológiai sokszínűség viszonyáról, mintha a kettő között egyfajta kizárólagos egyensúlyt kellene teremtenünk, holott tudjuk, hogy a biodiverzitás nem, ugye nem áll túl jól mostanában. A kérdésem a következő hat hónapban számíthatunk-e arra, hogy születik egy erős állásfoglalás a refit jogszabálya kapcsolatosan, illetve azzal kapcsolatosan, hogy nem lesz ennek az eredménye a védelem alacsonyabb szintje. Vele biztos már elmondta, hogy nagyon hasznos volna, hogyha a tanács is hasonló irányban tevékenykedne. Köszönöm szépen. Konicsna asszony a GUE nevében. A ministře, také volt dovolte vám poděkovat. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszönöm, miniszter úr! Köszönjük az ön által említett prioritásokat. Meg kell mondanom, hogy örülök, hogy nem kellett több száz oldalas dokumentumot végigolvasnom, ez egyszerűen lehetetlen lett volna, Ön a mi prioritásainkat említette, nem csak azért, mert a párizsi események miatt az év végén az elkövetkezendő hat hónap rendkívül fontos lesz, miután nem tudunk mindent előkészíteni, akkor ugyanis a következő elnökség nem tudná követni a munkatempót. Az egyik prioritásunk a levegő minőségi csomag, illetve a szennyezési határértékek. És meg kell mondanom, hogy Görling asszony vezetése alatt, aki a jelentéskészítőnk, szeretnénk továbbvinni ezt a kezdeményezést. Nagy öröm számomra, hogy ön is hajlandó csatlakozni hozzánk. Mindazonáltal van egy kérdésem a levegő minőségi csomagról. A tanács hogy kívánja megoldani azt a helyzetet, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek még a jelenlegi szabályoknak sem felelnek meg. Mivel a levegő nem ismer határokat, ez más tagállamban lakó állampolgárokat is károsan érint, és a tagállamoknak meg kell felelniük a már létező szabályoknak. Kérem, vizsgálja meg, hogy mi a helyzet a levegő minőséggel, mennyire felelnek meg a tagállamok a szabályoknak. Én a cseh köztársaságban élek, de Lengyelországban olyan dolgok történnek, amelyek veszélyeztetik állampolgárainkat, illetve környezetünket hazánkban. És ezt nem vagyunk hajlandóak a továbbiakban elviselni. Úgyhogy mielőtt elfogadjuk az új jogszabályokat, nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy vannak még olyan tagállamok, amelyek a réginek sem felelnek meg. Utolsó kérdésem pedig egy olyan dologra vonatkozik, amit nem említett, de nagyon fontos, a TTIP megállapodás. A tanács hogy vesz részt a tárgyalásokban majd? És hol látja azokat a korlátokat, amelyeken, vagy határokat, amelyeken túl már nem lehet menni, ami a környezetet illeti? meddig, mi után nem tudják elfogadni az Egyesült Államok nyomását. Köszönöm szépen, most a zöldek következnek. Jó reggelt kívánok, köszönöm a szót. Miniszter úr, üdvözlöm a parlamentben. Várom az elkövetkezendő fél évben az együttműködést önökkel, az elnökséggel és azt hiszem a koordinátorok elmondták már, hogy ami a prioritásokat illeti, itt végül is egyetértünk, és ez nagyon jó kiinduló pont. A tartalmat illetően majd visszatérünk erre, mert azt hiszem a bio üzemanyagokról folyó tárgyalások eléggé érdekes fejleményeket tartogatnak úgyhogy ez végül is jó kiinduló pont. Azzal kezdeném, amit ön is felvetett, a nemzetközi klímatárgyalásokkal, erről még nem volt szó. Ez egy másik fontos dolog, mert ugyan Párizs messze, messzinek tűnik, csak decemberben kerül megrendezésre ez az esemény, de Kopenhág alapján már nagyon jól tudtuk, hogy ha ott akarunk mindent megoldani, az nem fog menni. Tehát az elkövetkezendő hat hónap ebből a szempontból fontos lesz. Ami az EU-t illeti, a saját nemzeti hozzájárulásainkat ki kell alakítanunk. És az egyik még mindig lebegő kérdés, ez a mínusz 40 százalék, ami nyilván felvetődik majd. A nagy kérdés viszont az, hogy ez mit fog jelenteni, ez a 40 százalék az ígéreteinkhez képest valamilyen kis kapukat engedünk meg majd magunknak, mert ez veszélyes lesz. De akkor mit csinálunk a LULUCF-fel? Tehát szeretném látni egyértelműen, hogy ez a mínusz 40 százalék, amit az EU nemzetközi szinten képvisel, a LULUCF nélkül lesz, mert ha ezt bevesszük, akkor ez nagyon rossz jelzést fog közvetíteni a világ többi részének. Úgyhogy kérem, egyértelműen fogalmazzon, hogy ez nem lesz benne a mínusz 40 százalékba. Thank you to you and, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm. Pelicini úr következik parancsoljon az Köszönöm elnök úr a szót. Miniszter úr, jó napot kívánok és üdvözlöm. Én olyasmiről szeretnék beszélni, ami úgy tűnik, hogy nemzeti érdek, de egyáltalán nem így van. Egy olasz tapasztalat alapján szeretnék beszélni, amiről el kellene gondolkodni, és aztán elmondom, hogy milyen európai aspektusa van. Nápoly környékén 50 települést érintettek a tüzek és ezek radioaktív ö, szennyező anyagot is ö, terjesztettek a füstben, ö, hiszen gyakorlatilag ö, például a dioxint is ö, a, a légkörbe juttattak. Úgyhogy a nápoly környékén gyakorlatilag a lakosságok nagyon sok rákos betegségnek voltak kitéve, a gyomor, a máj, a mellrák ennek tudható be. Egy tanulmány kimutatta azt is, hogy még a gyerekek egészségét is veszélyezteti mindez. Úgyhogy most néhány szót az európai szintről. Hogyha nem találunk valamilyen elrettentő eszközt, akkor sajnos a korrupció ilyen szennyezéseket lehetővé fog tenni és az állampolgárokat sújtja mindez, nem föltétlenül a, a politikusokat. Úgyhogy a kérdésem az, hogy az elnökség hatékonyabb eszközöket szándékozik-e használni, hogy az állampolgárok egészségét védje, hiszen ez gyakorlatilag egyik alapjoguk. Különös tekintettel azon javaslatokra gondolok, amelyek végül is a szennyező fizet elvet támasztják alá. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most a miniszter urat kérem, hogy ha lehet röviden válaszoljon a feltett kérdésekre kollégáinktól. Parancsoljon. Paldies, paldies, Godard. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, tisztelt képviselők. Úgy gondolom, hogy ezek a kérdések nagyon pontosan leírják mindazon témákat, amelyeket a tanácsban, a bizottságban és itt az Európai Parlamentben is megvitatnak. Részletesen választ fogok adni ezen kérdésekre, és Beletúr kérdésével fogom kezdeni. Hálás vagyok, amiért ilyen konkrét kérdést vetett fel. Az ETS a kibocsátás kereskedelmi rendszer reformjára utalt, és azt kérdezte, hogy mit kellene tennünk. A backloadingot is említette. Említette a finanszírozást, valamint a különböző jövőben kínálkozó lehetőségeket, és azt is említette, hogy mi a helyzet az új technológiákkal. Intenzíven dolgozunk most. A különböző kérdéseket megpróbáljuk egy csomagban a parlament elé terjeszteni. A tagállamok egyébként különböző nézeteket képviselnek, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy koordináljuk a különböző álláspontokat a tanácsban. Bízom abban, hogy lehetővé válik egy közös, felhasználható, tisztességes és pénzügyi szempontból kiegyensúlyozott megoldást találnunk, egy olyan megoldást, amely az érdekelt feleket, valamint a piaci részvevőket is kiegész, kielégíti majd. Bízom abban, hogy a tanácson belül ezt meg tudjuk valósítani. Ami a széndiokszid kibocsátást illeti, kétség kívül a jövőben intenzíven dolgozunk majd ezen, de lépésenként fokozatosan szeretnénk előre haladni. A piac stabilitási alap lesz az első kiinduló pont, és erre támaszkodva fogunk további mm, javaslatokat kidolgozni. Itt ugye a szén áthelyezésről van szó. Remélem, hogy alapvetően megválaszoltam a kérdését. Gróte úr. Köszönöm szépen. Az ön kérdései rendkívül aktuálisak. És a kérdések széles spektrumát vázolta fel. Egyértelmű, hogy egy fél év alatt nem fogunk tudni minden kérdésre választ találni, de minden tőlünk tehetőt készek vagyunk megtenni annak érdekében, hogy az ön által említett kérdéseket elkezdjük megválaszolni. Ami az öt szemesztert illeti, a lett elnökség márciusban fogja az Európa 2020-as stratégiát ismertetni, és meg fogjuk vitatni azt, hogy az európai szemesztert és az Európa 2020-as stratégiát hogyan tudjuk tovább vezetni ezt a vitát összekapcsoljuk egy másik prioritásunkkal, nevezetesen a digitális Európával, ami pedig a környezet és egyéb szakpolitikák közti szinergiahatásokat illeti, ezeket meg kell találnunk. A zöld gazdaság, a környezetbarát gazdaság és fenntartható gazdaság növekedést teremthet. Gerling asszony. Az önkérdései mindenképpen nagyon komolyak. Egyetértünk azzal, hogy a jogalkotás olyan legyen, hogy azt végre is lehessen hajtani, és javulást eredményezzen. De nem szabad a környezetvédelem terén lejjebb adnunk a célkitűzéseinkből. Tisztelt Gerbrandi úr! Ami a hulladékgazdálkodást illeti, a tanács támogatta az általános célkitűzéseket, itt ugye a források fenntartható felhasználásáról és a hulladék gazdas, hulladéka való gazdálkodás jobb keretéről van szó. Ez segíthet bennünket abban, hogy a hetedik programmal előrelépjünk, és az Európa 2020-ban foglalt stratégiai célokat tovább fejlesszük. Készek vagyunk tovább dolgozni, és ennek a munkának az alapja a jelenleg előttünk levő javaslat lesz. Többször elhangzott már, hogy a bizottság jelezte, hogy vissza kívánja vonni a hulladék csomagot, a tanács pedig ezt a javaslatot aggodalommal fogadta. A célokról és egyéb kapcsolódó aspektusokról beszéltünk, de a tagállamok nagy része kész arra, hogy konstruktívan dolgozzon és elkötelezze magát azért, hogy megtaláljuk a közös nevezőt a jelenlegi bizottsági javaslat alapján. A jelenlegi helyzetben az önök szakbizottságához hasonlóan mi is folytatjuk a munkát, és eltökéltek vagyunk, hogy folytassuk azt, amit már elkezdtünk. Természetesen koordinálni fogunk a tagállamok között. Előttünk van most ez a munka, és majd meglátjuk azt, hogy a bizottság hogyan folytatja a tárgyalásokat, és milyen nagyra törő célokat terjeszt majd elő, amikor a javaslatot ismerteti. Ennek alapján folytatjuk majd a munkát. Gerbrandi úr, említette a biológiai sokféleséget, a biodiverzitást, ez a lett elnökség egyik fő prioritása. Az Európai Bizottság is a jogalkotással kapcsolatos munkát már elkezdte, de ez a munka túllép majd a lett elnökség időtartamán. Az informális tanácsülést felhasználjuk majd ahhoz, hogy egy lendületet adjunk ennek a tárgyalásnak, és a szakértők bevonásával fogjuk majd ezt megoldani. Tisztelt Konecsna asszony, A tanács nagyon körültekintően ügyel a levegő minőségére Európában. Ez a megbetegedésekkel szoros összefüggésben áll. Igazat adok önnek, ugyanis az Európai Unió számára nagyon fontos a polgárok egészsége, és a jövőnk szempontjából mindez nagyon fontos. Elnökségünk ezzel kapcsolatban folytatja a munkát. A tiszta levegő rendkívül fontos, a tagállamok is ugyanakkor aktív szerepet kell, hogy vállaljanak azért, hogy végrehajtsák a hatályos jogszabályokat. Ami pedig a TTIP-et illeti, mert ez is szóba jött. A környezetvédelmi standardok az Európai Unióban. A világon a legszigorúbbak közé tartoznak, ha nem a legszigorúbbak egyáltalán. Ez az egyik legnagyobb vívmányunk, és ez kell, hogy legyen a kiinduló pont, amely alapján folytatjuk a TTIP tárgyalásokat amikor a végrehajtásról van szó. A környezetvédelmi standardokat úgy kell tekintenünk, hogy ezek egyfajta vörös fonalként húzódnak végig a tárgyalásokon, és ki kell állnunk mellettük. Eichhout úr a nemzetközi kérdéseket, a nemzetközi tárgyalásokat, valamint Európa céljait említette. Ahogyan elmondtam, a jelenlegi év rendkívül fontos. Reméljük, hogy Párizsban sikeres lesz majd a munka. Egy döntő lépés volt a limai konferencia. Ott folytattuk számos kérdés megvitatását, válaszokat is találtunk. A tanács aktív munkájának köszönhetően és a tanácsi következtetések alapján azt láthatjuk, hogy valóban kihangsúlyozott szerepet kap a klíma a tárgyalásokban. És elégedett vagyok, mert sikeres volt a limai konferencia az olasz elnökség munkájának köszönhetően. Az olasz elnökség ugyanis koordinálta a tagállamok álláspontjait. A lehető legmagasabb szinten képviseltek bennünket, a munka konstruktív volt, és az álláspontjaink hasonlóak voltak. A tárgyalások, a viták nagyon nehezen zajlottak, nehezek voltak, de úgy gondolom, hogy különböző céljainkat elértük. A jelenlegi év pedig döntő fontosságú. Készek vagyunk arra, hogy aktívan dolgozzunk a jelenlegi fél év során is Genfben, valamint Bonban egyeztessük az EU álláspontját. A bizottsággal együtt fogunk működni, és várjuk a bizottság közleményét. Találkoztam a következő elnökség, a Luxemburg elnökség környezetvédelmi miniszterével, és mindent megteszünk majd a sikeres munka érdekében. Franciaország is aktívan bekapcsolódott a tárgyalásokba. Melyek azok a lépések, amelyek eh, előre vihetik Európát eh, annak érdekében, hogy a 40%-os csökkentést elérjük. Úgy gondolom, hogy fokozatosan kell előrelépnünk. Az első lépés a következő lenne. A kibocsátás kereskedelmi rendszert eh, javítanunk kell, a következő lépések pedig a megújuló energiaforrásokra vonatkoznak, és egyébként említette a, a Lulu SF-et. Nem zártuk még le ezt, de egyeztetni fogunk a tanácson belül kollégáinkkal. Tisztelt Pedicsini úr! Kétségtelenül nagyon fontos a tagállamokban ügyelni a levegő minőségének magas szintjére. Hallhattuk, hogy egyes tagállamokat jobban aggaszt a levegő minősége, más országokban a hulladékkal való gazdálkodás hangsúlyosabb kérdés. Számunkra azonban fontos az együttműködés annak érdekében, hogy minden európai térségben megoldhassuk ezeket a problémákat, és minden európai polgár számára egyértelműen fejlődjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, és most megkezdhetjük a kérdések második körét. Kérem kollégáimat, hogy másfél percre szorítkozzanak. Elizabeth Gablini asszonyjal kezdjük. Köszönöm a szót. Köszönet uh, Gerát miniszter úrnak, minden jót kívánok önnek. Az első uh, soros elnökséghez uh, lett országnak. Szeretnék visszatérni a levegő minőségére, mert ez nem kívül kényes kérdés a mi állampolgáraink számára is. Úgy gondolom azonban, hogy ami a parlamentet illeti, még mindig vannak módszertani problémák, mert nem igazán tudjuk, hogy meddig lesznek befagyasztva bizonyos költségvetési sorok, ami viszont magát a lényegi kérdést illeti. Nyilván lesznek olyan tagállamok, amelyeket a határokon túlról érkező légszennyezés érint. Nyilván figyelembe kell vennünk azokat a tagállamokat, ahonnan származnak ezek, mert egyébként nem volna helyes az eljárás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a felfüggesztés vagy befagyasztás arra is jó lenne, hogy egyáltalán feltérképezzük, hogy akkor most mi is a helyzet. Ugyanakkor nagy örömmel konstatáltam, hogy a környezetvédelmi politikát, illetve a belső piac jobb működését összekapcsolta. Szeretném tudni, hogy hogyan is értette pontosan azt, amit mondott ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Bonaferi asszony következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, a prioritásokra szeretnék kitérni, az elkövetkezendő fél évre a környezetvédelmi fenntarthatóság kapcsán. Ön beszélt arról, hogy ami a bizottsági javaslatot illeti, szeretné felhívni a figyelmet a hulladékokra, illetve a körkörös gazdaság csomagra. Ebben a néhány percben gyakorlatilag arra térnék rá, ami szerintem a legfontosabb a javaslatban, nem csak a környezetvédelmi, fenntartható növekedési területeken, hanem a gazdaságban a foglalkoztatottság szempontjából is. Mert ha tényleg ki akarunk lábalni a válságból, akkor új technológiákra, zöld ö, gazdaságra, tehát zöldebb növekedése van szükség. Grote kollega a múlt héten Strasbourgban ö, állásfoglalást javasolt a bizottsági program vonatkozásában, de ami a módosító indítványokat illeti, sikerült elég többséget elérni ezeken a területeken. Tehát gyakorlatilag a parlament kész a további munkára ezen a területen. Az én kérdésem a következő. Milyen konkrét intézkedésekre számíthatunk ebben az irányban, főleg a hulladékok terén? Köszönöm szépen. Ter Piega. Köszönöm, most Piega úr következik. Thank you much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves miniszter úr, két kérdésem volna. Az egyik az irányelvhez kapcsolódik, eh, a GMO irányelvhez. A tagállamok eh, autonómiát kapnak arra, hogy területükön elfogadják vagy tiltsák eh, a genetikailag módosított terményeket, de ez egy határokon átívelő probléma. Juncker úr bejelentette, hogy nyomon fogják követni a vonatkozó irányelv végrehajtását, különös tekintettel az engedélyezések kérdésére. A GMO termények engedélyezése nagyon fontos probléma. Egyetérte azzal, hogy az elnökségnek az irányelv felügyeletében részt kell vennie, és gondolja, hogy külön intézkedésekre van szükség a tanács részéről, annak érdekében, hogy a tagállamok, amelyek szeretnék kizárni területükről a GMO terményeket, együttműködhessenek szomszédaikkal, amelyek egyébként elfogadják az ilyen terményeket a területükön. Köszönöm. Köszönöm szépen, Torpálc úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm miniszter úr a parlamentben. Próbáltam utána nézni az ön múltjának, hátterének, csak hogy rálátást kapjak arra, hogy milyen emberrel van dolgunk. És úgy tudom, hogy Dobroszkisszal nagyon szorosan együttműködött, ami azt jelenti, hogy könnyű dolgunk van, amikor kérdést szeretnénk önnek feltenni közvetlenül ki a főnök a tárgyalásokban, ön vagy Dobroszkis? Ön eh, elnökségi minőségében eh, valószínűleg eh, elsőbséget kell, hogy élvezzen, de azért én szeretném megtudni, hogy mi a valós helyzet. Thank you very much. And now Mr. Eck. Köszönöm szépen. Hallgassuk meg a következő kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr. Köszönöm, hogy felvázolta az elnökség prioritásait. A prioritások ismertetése során azonban elkerült a figyelmemet egy téma, amire szeretném felhívni a figyelmét. 2013 kezdete óta az Európai Unióban kozmetikai termékek esetében hatályba lépett az állatkísérletekre vonatkozó tilalom. Így az Európai Unió a polgárok aggodalmaira adott választ. A polgárok nagy része hangoztatott ilyen aggodalmakat, ez jó irányba tett lépés. Ugyanakkor a lakosság körében továbbra is bírálják az állatkísérleteket, és ezek jogosak is. Több mint 800 ezer állatot használtak fel és gyilkoltak meg a REACH program kapcsán, és az elkövetkezendő években a vegyszerek kapcsolatos kísérleteknél még több állatot fognak megölni, még akkor is, hogyha vannak az állatkísérletekkel szembeni alternatív, tudományosan bevált módszerek. Az EHA, a vegyi ügynökség, és az ombudsman is megerősítette ezt egyébként. Ezért két rövid kérdésem volna. Az állatkísérletek kapcsán tesz-e további lépéseket, hogy ezeket visszaszorítsa, és különösen síkra száll -e majd azért, hogy a háztartási termékekkel kapcsolatos kísérleteknél betiltsák az állatkísérleteket. A kozmetikumok után azt hiszem, hogy ez egy logikus lépés volna. Másodszorban pedig szeretném tudni, hogy Lettország elnöksége alatt tesznek-e valamit a REACH rendelet szisztematikus ignorálása ellen, ugyanis ott az szerepel, hogy minden egyes alkalommal állatkísérleteket el kell kerülni, amennyiben lehetséges, és ezeket csak utolsó e, lehetőségként használják fel, amennyiben nincs más lehetőség. Az önök elnöksége alatt törekszik arra, hogy az állatkísérleteket korlátozza, mert ahogy a Mahatma Gandhi is mondta, az állatok, az állatkísérletek az egyik fő bűn az emberiség részéről and... Másfél perces az időkorlát, kérem, hogy ezt tartsák szem előtt. Köszönöm, elnök úr. Horvátul szeretnék szólni. Miniszter úr, nagyon örülök, hogy a bevezető észrevételeiben megemlítette, hogy fontos téma ön számára az, hogy folytatódjon a körkörös gazdasággal kapcsolatos munka, illetve az erre vonatkozó jogszabályokra vonatkozó munka. Fel szeretném ugyanakkor hívni a figyelmét néhány körülményre, és szeretnék feltenni egy kérdést is. Az egyik nagyon fontos összetevője ennek a jogszabálycsomagnak az, hogy a szemét lerakókat meg kell szüntetni. Az Európai Bizottság ezt nem ismeri fel lehetőségként. Az Európai Bizottság számára ez csak egy olyan költség, amit a következő generációkra szeretnének hárítani, ami a határidőket illeti, amelyeket a 2020-as évre előrejeleztünk. Nyilvánvaló, hogyha így folytatjuk, késedelemre kerül sor. Ami a szemétlerakókat illeti, még az Európai Bizottság is nyíltan elismerte, hogy ezek veszélyesek a jövő szempontjából. De tudatában kell lennünk, hogy ez olyan kérdés, amely nem csak a környezetvédelmi ügyekhez kapcsolódik, hanem más fontos kérdésekhez is. Például a szemétlerakókban nagyon sok hasznos nyersanyag található, amit fel lehetne használni energiatermelésre. Nem használjuk fel ezeket az értékes erőforrásokat, ott maradnak a szemétlerakókban, és más országokból importáljuk az energiát. Ez nem csak a környezetvédelmet érinti, hanem az energia hatékonyságot és az energiaellátás biztonságát is. Kérdésem, mik a tervei, milyen szándékai vannak annak érdekében, hogy az intézkedés csomagban módosítások történjenek már, ami a körkörös gazdaságot illeti. A környezetvédelmi tanácsban minden miniszter arról beszélt, hogy ezen a csomagon dolgozni kell, de a bizottság úgy látszik arra törekszik, hogy visszavonja ezt a javaslatot. Köszönöm, Lafronte úr. Grazie, Presidente. E grazie, Ministro, per essere qui Köszönöm a szót, köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimre, kérdéseinkre válaszolt ö, ö, miniszter úr. A műanyagokról szeretnék beszélni, erről nagyon sok szó esett már. A kompromisszumnak megfelelően ö, csökkenteni kell ö, 2018-ig ö, ezek használatát, ö, és aztán 2025-ig lényegesen csökkenteni továbbá ezek felhasználását. Ott van például Olaszország, ahol már is korlátozott ezeknek a felhasználása, más országokban azonban nem. Ismerjük a bizottság kételjeit, Timmermans biztos biztosulat is hallottuk, hogy sikerül-e majd a parlamentnek meggyőzni a tagállamokat arról, hogy megfelel járjanak el. Nem tudjuk, hogy meddig tart ez a helyzet. A biztos úr arról is beszélsz, beszélt, hogy a javaslatot visszavonják, és módosított formában terjesztik ismételten be. Úgyhogy szeretném, hogyha erről is szólna néhány szót. Köszönöm. Now, Madame Dornano. Madame Dornano asszony. Merci. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, az éghajlat kérdés bizonyos politikai erőknek lehetővé teszi, hogy a globális politikát kövessenek, mint hogyha a jövő realitása egyáltalán nem lenne fontos. Nagyon sok célkitűzés, a környezetvédelem, a szennyezés, az újrafelhasználás nem került egyáltalán meghatározásra, de megkötik a különböző európai népek tevékenységét. Milyen reális, kézzelfogható célokat javasolna ön itt a képviselőknek, milyen eszközökkel biztosítaná ezen szakpolitikák végrehajthatóságát, végül pedig felhívnám a figyelmét arra, hogy a nemzeti a nemzetek Európában egyre inkább szeretnék saját szuverenitásukat visszanyerni. Milyen lehetőséget lát erre, és milyen területeken? Köszönöm. Most uh, Florence kollega kapja meg a szót. Miniszter. Miniszter úr, köszöntöm. Ön az 51. tanács elnök, akinek, akit itt meghallgatok, és uh, szeretném azt, uh, hogy um, kiálljon a prioritásai mellett. Ugye említette Grót kolléga, hogy azt tapasztaltuk, hogy a kis tagállamok milyen kitűnő munkát végeztek. Ennek kapcsán akkor kezdeném a veszőparipámmal, a körökörös gazdasággal és a hulladék gazdálkodással. Az Európai Bizottság alelnöke sajnos úgy tűnik, hogy most egy kicsit homályosan lát, mert azt mondta, hogy ez egy zöld könyv, itt nem erről van szó, hogy sokkal többről van szó ennél, itt nem annyira zöld politikáról, hanem gazdaságról van szó. Remélem ezt hazájában is megértik. Úgyhogy ezt a kérdést nem szabad, hogy feladja. Keményen kell, hogy dolgozzon továbbra is, mert ez egy nagyon nagy esély Európa számára. Egy olyan kontinensről beszélünk, ahol jelentős exportőrök vannak, éppen ezért a nyersanyagok iránti import igény is óriási, és hogyha a helyzet ilyen rosszul alakul továbbra is, mint eddig, akkor ennek nem lesz jó vége. Ezért örülnék annak, hogyha egy olyan politikaként tekinten erre, mint egy jövőbe mutató politika. Egyébként nem kell mindent egyenlővé tennünk, az osztrák standardokat nem kell feltétlenül Romániába vagy Bulgáriába importálni, hiszen az érintett országok ezt nem is tudják olyan gyorsan megvalósítani. De a szándékaiban csak támogatni tudom. Thank you very much, and now Miss... Köszönöm szépen, Dánszor következik. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, és Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött és beszámolt a programjukról. Különösen örvendetesnek tartom, hogy ez a téma nagyon fontos prioritás az önök elnökségében. A parlamentnek is fontos feladata az, hogy a bizottság munkaprogramja tartalmazza a levegőminőséggel kapcsolatos intézkedéseket, Üdvözöljük tehát, hogy ez az önök munkaprogramjában is szerepel. Szeretnék pontosítást kapni a tanács munkájával kapcsolatosan, már ami a minőségi csomagot illeti. Hogyan gondolják előrevinni ezt a témát a tanácsban a 2030-as célokkal kapcsolatosan elsősorban? Mire számítanak tőlünk a parlamenttől? Mit szeretnének, hogyan járuljunk hozzá a haladáshoz? Ezeket a csomagokat a levegőminőségi és egyéb csomagokat kiemelték a munkaprogramból, például a körkörös gazdaságra vonatkozólag. Mi szeretnénk nyomást gyakorolni a bizottságra, hogy ismét bekerüljenek a munkaprogramba. A levegőminőségi csomag esetében már sikeresek voltunk. Úgyhogy ilyen módon tudjuk támogatni az elnökség elképzeléseit, ezért szeretném, hogyha elmondaná, hogy milyen más ügyek vannak, amiben a tanács erőfeszítéseit támogatni tudjuk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Duncan úr. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, önnek is köszönöm, hogy eljött közénk. Akik ott voltak Limában, úgy gondolom, hogy nagyon elbátortalanító volt, és kiábrándító ez a tapasztalat. Az eredmények is nagyon nagy csalódást keltettek. Nagyon sok gazdaság, nagyon sok ország nem tud leválni a szén alapú erő, energiaforrásokról. Nagyon fontos megtalálni, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy tovább lépjünk az alacsony széndiokszid, vagy akár a nulla széndiokszid kibocsátású gazdaság felé. Talán eh, a széndiokszid eh, befogás és tárolása eh, volna a megoldás, ennek nyilván vannak akadályai, erre szeretnék rákérdezni, ennek az ügynek tud-e lendületet adni az ön elnöksége pénzügyi ösztönzőkkel vagy priorizálással? Nagyon érdemes volna továbbvinni ezt a munkát, hogyha ebben nem tudunk tovább lépni, akkor nem tudunk tovább lépni a leválasztás felé. Köszönöm szépen. Thank you very much. And now, Madame... Köszönöm szépen. Most pedig Sejjel Kevik asszony következik. De eerste plaats eh, ben ik blij dat de minister hier... Köszönöm a szót. Sajtpirik asszony vagyok. Eh, nagyon örülök, miniszter úr, hogy itt van nálunk. Eh, Hollandia és az EU is aggódik a természet miatt. A 15. és a 20. cikk a természetes élőhelyek és, az, és a madarakra vonatkozó irányelvben a legfontosabb irányadók ebből a szempontból. A, olyan tagállamok, mint Hollandia számára például a Natura 2000 végrehajtása rendkívül fontos. Volt már arra példa, hogy olyan gazdálkodók, akiknek az ősei is már ezzel a tevékenységgel foglalkoztak, egyszerűen fel kell, hogy adják a tevékenységüket bizonyos területeken. A természetre vonatkozó szakpolitikák végrehajtása rendkívül fontos, és ezt össze kell egyeztetni más szakpolitikákkal. Így lesz ez annak érdekében, hogy a mezőgazdaság, a gazdaság és a környezet együtt élhessen harmóniában. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, Dália asszony parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Gerhard úr rendkívül pozitív volt, hogy Lettország számára az éghajlat az egyik prioritás. Nagyon remélem, hogy erőteljes üzenetet tudnak majd közvetíteni, ugyanis szükség van erre az EU részéről. Ami engem illet, hiszem, hogy a 2030-as éghajlat és energetikai politika a kapcsolódó jogalkotó javaslatokkal a legsürgősebb intézkedéseik lesznek. Ezért kérem a bizottságot, hogy az erre vonatkozó jogalkotói javaslatokat készítse el. Önöket viszont, mint elnökséget arra kérem, hogy folytassák a munkát ezeken a területeken, és programjukban az áll, hogy ez prioritás, és elnökségként vezetik az előkészületet a nemzetközi éghajlatváltozási konferenciára Párizsban. Szeretném tudni, hogy mik a terveik azzal kapcsolatban, hogy sikeres legyen ez az út Párizsig. Az elnökség azt is állítja, hogy folytatja az MSR, vagyis a piac stabilitási tartalékokra vonatkozó intézkedéseket. Gyakorlatilag ugyanakkor biztosítani kell az EU ipari versenyképességét, és ezt hogyan oldják meg? Köszönöm szépen, Vizema következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. A Natura 2000-re vonatkozóan is volna kérdésem. Jelenleg nagyon sok problémát jelent a Natura 2000 programok végrehajtása. Egyik példája ennek a nitrogén a megjelenése ezeken a területeken, bár különböző szintű ennek a jelenléte az egyes tagállamokban. Ezen kívül nyilván az egyik tagállamban való megjelenése a másik tagállamra is hatással van. Az elnökség hogyan látja ezt? A vállalkozóinkat hogyan befolyásolják a különböző helyzetek? a nemzeti tagállamokkal mit tesznek annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön mindenki, és megoldják ezt a problémát. Aztán a felmerülő problémákat a szociális és gazdasági tényezőkkel együtt veszik figyelembe és értékelik a vállalkozók szempontjából is? Köszönöm szépen. Köszönöm, Garcia Perez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. A biodiverzitásról is beszéltünk. Ön említette, hogy volt egy informális találkozás, illetve lesz majd a környezetvédelmi miniszterek között, hogy erről beszéljenek. Ezért szeretnék most egy konkrét ügyről beszámolni. Spanyolországban az új, de mond, az új hegyvidékre vonatkozó törvény változott a különböző erdőtüzekre való tekintettel. Az elnök, a az Európai Uniónak nincsen közös erdészeti politikája, de biodiverzitási politikája van, ezért nagyon fontos, hogy olyan tervek szülessenek, amelyek az erdőtüzeket megakadályozzák. És ez a kérdésem, hogy a spanyol erdővédelmi törvény ön szerint nem mond -e ellent az európai biodiverzitási stratégiának, és e tekintetben a környezetvédelmi miniszterek találkozóján elkezdenek-e kidolgozni olyan intézkedéseket, amelyek védenék a, az erdőinket a spekulatív e, erdőtüzektől. Köszönöm szépen, most Angström eh, asszony következik. Köszönöm, miniszter úr, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szeretnék egy nagyon fontos kérdést feltenni, állampolgári szempontból lényeges ez. Arról számolt be, hogy élelmiszerbiztonsági kérdésekkel is foglalkozni fognak a klónozás ügyével, hogyan szeretnének, ezt hogyan szeretnék megközelíteni az EP-nek itt csak hozzájárulási joga van, és abszolút többségre van szükség a tanácsban. Egyetérte a bizottság megközelítésével, hogy a nyomon követhetőség, a címkézés, vagy a klónok leszármazottaival kapcsolatos intézkedések most nem kerülnek napirendre, vagy pedig inkább az EP állás mondja pontja mellett volna, amely kizárná a klónozást, vagy legalábbis megkövetelné, hogy feliratozzák a klón állatok leszármazottaiból készült termékeket. Köszönöm szépen, Demesmaker az úr. Eh, ik wil nog even terugkomen op het... Elnök úr, miniszter úr, én szeretnék eh, visszatérni arra a válaszra, amit egy kérdésemre adott korábban a körös gazdasággal kapcsolatban elmondta, hogy az a szendékuk, hogy a jelenlegi javaslat alapján dolgozzanak. Én ezt üdvözlöm, és a válaszát is, de van itt egy probléma. Nevezetesen az, hogy a Tinemans biztos által adott értelmezés, amit elmondott a plenáris ülésen múlt héten, nem győz meg arról, hogy a bizottság elég magasan kívánja tartani az ambíciók szintjét. Nagyon érdekelne, hogy mi a bizottság valódi szándéka, hiszen Nagyon reménykedem abban, hogy az egyébként frakció határokon átévelő törekvéseinket támogatni fogja a bizottság munkája is. Remélem, hogy önt is a mi oldalunkon tudhatjuk majd. A foglalkoztatás növekedés, a nyersanyagok és erőforrások fenntarthatósága, fenntartható kezelése nagyon fontos célok. Az ECR frakció március 4-én egy rendezvényt eh, szervez. Keressük eh, Flandriában a legjobb gyakorlatokat eh, a körkörös gazdaság tekintetében, és egyébként sok sikert kívánok a munkájához. Köszönöm szépen, Gaspar úr. No, no, oké. Okay. No, Mr. Gaspar, Mr. Balas. Ha nem, akkor Balas úr következik ő sem szeretne, van egy felszólalási kérés, de akkor lépünk tovább. Polc úr, ön szeretne beszélni? Uh, yes, thank you, Chair. Igen, köszönöm, elnök úr. Mr. I'm very happy to... Üdvözlöm, miniszter úr, nagyon örülök, hogy itt van, és nagyon rövid lesz a kérdésem, hiszen tudom, hogy kifutunk az időből. Az endokrin diszruptorokról szeretnék kérdezni Két évvel ezelőtt elkezdtük ezt a munkát, és minden miniszter, minden elnökségnek feltesszük ezt a kérdést, hogy a hormonháztartás felborító anyagokkal hogyan kívánnak erre a problémára megoldást találni. Tudjuk, hogy az önök prioritásai között szerepelnek a környezetvédelem és a klímavédelem kérdései. Tudom, hogy vannak ennek személyes akadályai is, a kérdésem nagyon egyszerű. Az önök elnöksége erőteljesen kiáll le majd amellett, hogy minél hamarabb eredményeket mutasson fel a bizottság az endokrin diszruptorokkal kapcsolatos munka tekintetében, már én Rich jogszabályokat és az egyéb rendet illeti. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdés Kadenbach asszony, ha szeretné feltenni. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, tanácselnök úr. Először is örülök annak, hogy bejelentette, hogy májusban lesz egy jelentős konferencia a biodiverzitás, a biológiai sokféleség témájában. Volna egy kérdésem, amelyet még nem tettek fel. Ha jól emlékszem, Lettország azon országok közé tartozott, amelyek hangoztatták, hogy legalábbis ideiglenesen be kellene tiltani, vagy legalábbis korlátozni kellene a neonikotidoin anyagokat. Ez a tilalom 2015 végén hatáját veszti, és májusban a bizottság az új információk fényében egy felülvizsgálatot fog közzétenni. Szeretném tudni, hogy önök hogyan járnak el a továbbiakban azt szeretném, azt, arra számítok, hogy ezt a korlátozott tilalmat ki fogják terjeszteni, és az ismeretek fényében kiterjesztik ezt, hogy a további peszticideket, amelyek veszélyeztetik az élőlényeket, kivonják majd a, a forgalomból. Thank you very much, and now we give the floor to the Köszönöm szépen, és most eh, miniszter úr, öné a szó, kérem válaszoljon a feltett kérdésekre. Liels paldies! Eh. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes és eh, jelentős kérdéseket hallottam. Meg fogok próbálni gyorsan választ adni ezekre. Több képviselő említette a körkörös gazdaságot. Hálás vagyok ezekért a kérdésekért. Florence úr, Benafa asszony, ő is említette ezt a kérdést, és mások is. Continue. Yeah. Uh, Aprits Economic. Uh, a körkörös gazdaság. Elhangzott, hogy a körkörös gazdaság a jövő szempontjában rendkívül fontos, és a jövő környezet védelme szempontjából is jelentős. Már ma is tapasztalhatjuk, hogy a válság, amely Európát sújtja, azt is bebizonyította, hogy a jövő orientált technológiák azok, amelyek a legkomolyabb növekedési rátát mutatnak. Ez a jövőben is így lesz. Florenc úrral egyetértek. Ugyanis minden országnak meg kell birkozni a saját feladataival. A horvát kollega is említette, hogy a tagállamok sajátosságait figyelembe kell venni. Természetesen a hulladékgazdálkodás és a körkörös gazdaság egymással szorosan összefüggő kérdések. Beszélhetünk ma arról, hogy ennek milyen jelentősége lesz majd a jövőben, és a bizottság javaslata mennyire nagyra törő, de ahogyan említettem, decemberben a Környezetvédelmi Tanács ülésén sokan azt hangoztatták, hogy ezt a munkát folytatni kell. Lettország pedig, amely a soros elnökséget betölti, kész arra, hogy ezt a lépést megtegye amennyiben a bizottság egy új javaslatot terjeszt elő, mi aktívan fogunk az alapján dolgozni. Gardini asszony a levegő minőségéről beszélt, valamint a határon átnyúló együttműködésről. A cseh kollégával is megvitattuk ezt a kérdést. A levegő minőségének javítása egy nagy feladat minden tagállam szempontjából. Minden szennyezési forrást figyelembe kell vennünk. Lettország pedig azt támogatja, hogy a hatályos javaslatokat kell a gyakorlatban átültetni, és amennyiben új javaslatok érkeznének, készek vagyunk arra, hogy a tanácson belül koordináljunk. A a járművek, a nem közúti önjáró munkagépek témájában pedig a javaslatokat majd meglátjuk, hiszen a tagállamok különböző javaslatokat támogatnak, de szándékunk úgy egyeztetni, hogy mindenki számára elfogadható megoldást találjunk, ami mindenki számára kielégítő lesz. A hozzászólók közül többen említették a biológiai sokféleséget, illetve az ezt befolyásoló különböző tényezőket. Elhangzott az, hogy mennyire fontos ez, a spanyol kollega hangsúlyozta például mm, ezt. És az informális tanácsülésen is behatóbban szemügyre kellene venni ezt a témát. A biológiai sokféleségről fogunk beszélni, megvitatjuk a különböző tényezőket majd. Már most is vannak előttünk bizonyos javaslatok, amelyeket folytatni fogunk. Folytatni fogunk. Arról is beszélni fogunk, hogy a biodiverzitást hogyan tudjuk a megújuló energiaforrásokkal összekapcsolni. És meg fogjuk vizsgálni a helyzet egészét. a tagállamok helyzetéről készült jelentés, amely a madár állományról, a biotópokról szól, illetve a különböző fejleményeket taglalja. Ezek a jelentések lesznek majd a további munka alapjai. Továbbá a gémódosított terményekről is hallhattunk. Ebben az összefüggésben először az olasz elnökségnek szeretnék köszönetet mondani, és az Európai Parlamentnek is, főleg az embi szakbizottságnak, hiszen szerepet játszottak a megállapodás kidolgozásában. Ez alapján a tagállamok számára lehetővé válik a gémódosított eh, termények eh, szabályozása. Hálás vagyok a bizottság elnökének. Juncker úr azt mondta, hogy a közeljövőben ismét előveszük ezt a dossziét, és a célunk az, hogy egy jobb szabályozást dolgozzunk ki. Végezetül pedig, nem végezetül, de elhangzott egy további kérdés a klónozásról. A lett elnökség aktívan dolgozik majd a kompromisszumok érdekében. Nem szeretnék egy olyan helyzetet, mint amire 2011-ben sor került. Ügyelni fogunk arra, hogy az Európai Parlament hogyan dolgozik, és szeretnénk aktívan együttműködni a parlamenttel, mert ez egy nagyon fontos kérdés a tagállamok számára és a polgárok számára is. Az endokrin anyagok. Egyetértünk, ez egy fontos téma. és ezzel a témával is szeretnénk foglalkozni, amennyiben az Európai Bizottság egy jobb szabálytervezetet nyújt be. Arra is rákérdeztek, hogy Dombrovski szóral együtt működünk-e majd. Torvalds úr kérdése volt ez. Lehetősége nyílt arra, hogy Dombrovski úrral együtt dolgozzak. Ő volt a miniszterelnökünk, és dolgozott azért, hogy kilábaljon hazánk a válságból. A munka, amelyet végzünk, rendkívül átfogó, ugyanis a környezetvédelmet a növekedési politikától, a szociálpolitikától nem tudjuk elválasztani. Természetesen az összes illetékes biztossal együtt fogunk működni, akik tárcája kapcsolódik a számunkra fontos kérdésekhez. Több kérdés vonatkozott a különböző kezdeményezésekre, például Duncan úr említett ilyen kérdést, és azt is, hogy hogyan folytathatnánk a Limában elkezdett munkát, milyen konkrét lépéseket tehetünk a jövőben. A tanácsi következtetések, amiket októberben fogadtunk el, történelmi jelentőségűek. A 40%-os csökkentés egy nagyon fontos lépés, és ezzel Európa vezető szereplővé válik a világszintű tárgyalásokon. Több javaslat több javaslatot előterjesztettek a széndiokszid kibocsátások csökkentésére, valamint a, a szivárgásra vonatkozóan. Aztán ugye ott van a széndiokszid tárolása és egyéb kérdések, amelyekkel szintén foglalkozunk a tanácsban, annak érdekében, hogy minden lehetőséget feltárjunk. A munka ezért nagyon fontos lesz ahhoz, hogy konkrét megoldásokat találjunk. Limában tanulj lehetünk annak, hogy mennyire jó volt a képviselet, az Európai Parlament delegáció is nagyon aktívan bekapcsolódott a munkálatokba, és kifejtette álláspontját. Úgy gondolom, hogy a limai eredmény sokkal jobb, mint ami ennek az eredmények ott tűntek. Az igazság az, hogy az eredmények még pozitívabbak is a vártnál. Köszönöm szépen. Lehet, hogy egyes kérdéseket eh, nem válaszoltam meg, de ahogyan azt már jeleztem, hajlandó vagyok arra, hogy bármilyen módon együttműködjek az Európai Parlamenttel, és eh, akik eh, szeretnének eljönni Lettországba, szívesen meghívom őknöket, hogy vegyenek részt a konferencián. Itt is kész vagyok megvitatni önökkel a részletkérdéseket, és nagyon szívesen tájékoztatom önöket a részletekről, valamint a letelnökség javaslatairól. Köszönöm you, dear minister. Nagyon köszönöm, kedves miniszter úr. Köszönöm az igen hasznos válaszokat, illetve azt a lehetőséget, amelyet biztosított számunkra, hogy végighallgathassuk prioritásaikat a lett elnökség során. Ugyanakkor válaszolt kollégáink kérdéseire is. Most egy percet arra szánunk, hogy a miniszter úr eh, eltávozhasson, eh, utána pedig egy perc múlva folytatjuk a munkát. Köszönöm. Dear colleagues, we are late. Kedves kollégák, késésben vagyunk, úgyhogy folytatnunk kell már is a napi rendünk következő pontjával, ami nem más, mint Kérem, hogy aki ki szeretne menni a teremből, tegye ezt gyorsan, hogy mi viszont folytathassuk a munkát. Rendben? Most pedig következik napirendünk következő pontja, a hatodik napirendi pont, véleménytervezet megvitatása, ajánlásuk az Európai Bizottságnak a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások tekintetében, úgyhogy azonnal át is adom a szót a jelentésünk készítőinek, Bart Stásznak. Köszönöm a szót, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy egyértelművé tegyem a kiinduló pontot. A TTIP vonatkozásában az EU és az USA között. Itt nem csak kereskedelmi tárgyalásokról van szó, hanem arról, hogy a legnagyobb kereskedelmi partnerünkkel folynak ezek az eszmecserék. Itt nem csak a termékekhez és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésről van szó, hanem másról is, szabályozásról. Ezt nem én fogalmaztam így, Cecilia Malmström fogalmazott így december 11-én, 2014-ben, és a következőket mondta a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdéseket nem felejthetjük el tárgyalásaink során. Ezeken a területen egyszerűen, hogyha nem tudunk megállapodni, akkor nem tudunk megállapodni a, például a genetikailag módosított szervezetek terén, vagy pedig a növekedés cserkentő hormonok terén. Úgyhogy a biztos asszony akkor tárgyal tovább, hogyha megfelelő szintű védelmi szintről bizonyosodik meg, például a gyógyszerészeti termékek, a gyógyszeripari berendezések terén, hogy csak egyet-kettőt említsek. Úgy, hogy a mi, vélemény, a mi véleményünk tulajdonképpen ö, egyértelmű kell, hogy legyen az INTA számára, és körvonalaznia kell azt, hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk. Nagyon remélem, hogy ebben a témában meg tudunk állapodni. Tegnap már meg sor került az első eszmecserére minden árnyékelentés készítő és szerény személyem között. A legtöbb frakció ma délelőtt részt vett az eszmecserében ebben a témában. Úgyhogy gyakorlatilag a szöveg, a dokumentum még nem végleges formátban áll itt előttünk. Attól tartok, hogy kétszer a hosszúra sikerült, mint ami elfogadható lenne. Hétfőn megtárgyaljuk, és csütörtökön kerül a plenáris elé. De mióta beadásra került, nagyon sok minden történt. Először is december 23-án a bizottság egy dokumentumot fogalmazott meg, az USA-val való szabályozás témájában történő együttműködésről. Egyértelműen megfogalmazta a bizottság azt, hogy hogyan kíván együttműködni az EU az USA-val a szabályozás érdekében. Mindenki figyelmébe szeretném ajánlani, hogy olvassa el, ugyanis ennek nagyon nagy hatása lesz a munkánkra, ami a környezetet, a közegészségügyet illeti. Itt különböző ENSZ szervezetekről van szó, a Codex Alimentariusról, de hát nem csak erről. Az új normákról is szó van benne. Úgyhogy ez nagyon fontos a parlament számára, mind upstream, mind downstream hiszen az egész folyamat során szeretnénk, hogyha bevonnának minket a munkába. Nos, az ombudsman 2015. január 7-én született egy javaslat, mivel már nagyon sok dokumentum született a bizottság részéről, ami a weboldalon is megtalálható, főleg a kereskedelmi főigazgatóság részéről, így nyilván parlamentnek is betekintése volt bizonyos dokumentumokban, nyilván nem mindenbe. Ez már előrelépés. Aztán a bizottság azt mondta, hogy gyakorlatilag a beruházási viták esetén felmerülő mechanizmusról is folyik az eszmecsere, és ezt eh, bele kellene foglalni az alapszerződésbe. Ez pedig nagyon fontos, mert a befektetők, a nagyvállalatok gyakorta fordulnak ehhez a megoldáshoz. Ennek hatása van az élelmiszerbiztonságra, az egészségügyre, a környezetvédelmi normákra. Úgyhogy, ahogy említettem, ez a fő vonala az egésznek, és nagyon reméljük, hogy mindezt megfelelő tartalommal is meg tudjuk majd tölteni. Hét bekezdésről beszélhetünk itt a dokumentumban, amit két részre oszthatunk. Először is konkrét megfigyelések, a környezetvédelem terén szakbizottságunk részéről, aztán vannak horizontális megjegyzések, ezeknek közvetlen hatása van a szabályozókra, a környezetvédelemre, a közegészségügyre. Ez az egytől az ötödik bekezdésig terjedő szövegben található. Akik azt mondják, hogy a TTIP nyomást gyakorol majd bizonyos területekre, nyilván figyelni kell más területekre is, és itt a REACH-et hoztam fel példaként. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviseletétől született egy dokumentum, amelyben az áll, hogy az Egyesült Államok 2003 óta panaszkodott a REACH-re, mert nincs megfelelő racionalitása, és szükségtelen korlátokat állít a kereskedelem elé. Azonban az Egyesült Államokban nincs megfelelő védelem a közegészségügy terén, és ami a nemzetközi politikát illeti, a, az Egyesült Államok úgynevezett törvényen kívüli, nem igazán tartja tiszteletbe a környezetvédelmi és egyéb normákat, például a vegyi anyagok terén. Hogyan tudunk akkor szabadkereskedelmi tárgyalásokba bocsátkozni velük ezen az alapon? Hát ez az egyik aggályunk. De hát vannak még más területek is, és többek között itt most a klónozott állatokból származó húsra utalnék. Nyilván önök is tudják, hogy ez is kapcsolódik a TTIP tárgyalásokhoz. Az élelmiszerbiztonsági és éghajlattal foglalkozó szakértők nagy nyomást gyakoroltak ránk, és az előző ciklusban meg is tapasztalhattuk, hogy mekkora volt ez a nyomás, amikor a, a klónozott csirkéről volt szó, a klónozott Egyértelmű volt a Szankó és a Trade főigazgatóságok részéről, mm, hogy számítottak erre a nyomásra. A múlt hónapban is megtapasztalhattuk ezt. A TTIP körül az üzemanyag minősége terén. Ezt a területet is szeretné venni ebbe a véleménybe. Ahogy már korábban is említettem, most részletesen vizsgáljuk a konvergenciákat. Ott van még tennivaló, főleg azon dokumentum vonatkozásában, amely december 23-án került nyilvánosságra. És ahogy Malmström asszony is mondta, vannak különbségek az EU és az USA között, a vegyi anyagokat, a rovarírtókat és olyan területeket, ahol integrált megközelítés van az élelmiszerbiztonság vonatkozásában, esetleg ki kell hagyni a tárgyalásokból. Ezen kívül a fosszilis üzemanyagokat is, az energetikát, az éghajlati célkitűzéseket. A két utolsó paragrafus horizontális intézkedéseket tartalmaz, egyrészt az ISTS mechanizmus kizárását, a második terület pedig az átláthatóság, ez az utolsó bekezdésben található. Vannak módosítandó területek a közelmúlt események tükrében. Úgyhogy várom a módosító indítványokat. Az ombudsman fellépése, ahogy említettem, igen pozitív következményekkel bírt. Úgyhogy nagyon köszönöm szeretném meghallgatni az árnyék jelentéskészítőket és a kollégákat is, rendkívül konstruktív szellemben, az együttműködés szellemében, és nagyon remélem, hogy ennek eredményeképpen jó vélemény születik majd, amit aztán az internetnek elküldhetünk. Köszönöm. Köszönöm. Most a árnyék előké- jelentéskészítők következnek. parancsolja. Ja, wieder Berichterstatter, äh, gerade... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan az előadó is elmondta az imént, tegnap volt az árnyék jelentéstevőkkel és a jelentéstevővel együtt egy találkozónk. És a jelentéstervezet már egy ideje rendelkezésünkre áll. Ahogyan a jelentéstevő az imént elmondta, A mozgástér, már ami a vélemény elkészítését illeti, nagyon szűkös. Ezért elsősorban a mi bizottságunkra tartozó kérdésekre kellene összpontosítani. Nagyon sok bizottság már nagyon sok véleményt készített ebben a témában. Én úgy gondolom, hogy nincsen értelme az átláthatóság vagy az ISDS átfogó kérdéseinek taglalásán nak a mi véleményünkben. Ez inkább a vezetőbizottság feladata volna. Számunkra inkább olyan kérdések eh, érdekesek, amelyek a mi bizottságunkra tartoznak. Ezekre kellene összpontosítani. A ttip kapcsolatosan napirendre került kérdések eh, fontosak a mi bizottságunk számára, és eh, mint például az élelmiszerellátás biztonsága, vagy pedig az élelmiszerbiztonság. biztonság az én eh, frakcióm eh, konstruktívabb megközelítést eh, szeretne elfogadni. Ez egy kicsit más megközelítés, mint amit a jelentéstevő alkalmaz. Úgy gondolom, hogy az élelmiszerbiztonság szempontjából nagyon sok olyan kérdés merül fel, amelyekkel kapcsolatosan nincs sok értelme tárgyalni az Egyesült Államokkal, hiszen pontosan tudjuk, hogy nem tudunk harmonizálást elérni a szabályozásaink között az Egyesült Államokkal, hiszen például az Egyesült Királyságban, vagy gondolom az euról akar beszélni a jelentéstevő, magas szintű szabályok vannak érvényben például a GMO-kkal kapcsolatosan nincs értelme tárgyalni az Egyesült Államokkal. Nekünk teljesen más a megközelítésünk az Európai Unióban, vannak erre vonatkozó jogszabályaink, a GMO-k termelésével, termelésének kizárásával kapcsolatosan szerintem ebben nem tudunk egy álláspontra kerülni az Egyesült Államokkal. Tehát vannak ilyen kérdések, amelyekben nagyon megosztott, és nagyon nagy a különbség a két fél vélemények között. Ezek olyan területek, ahol nincsen értelme tárgyalni, ezzel egyetértek, de például a növényvédőszerek esetében az Egyesült Államok nulla toleranciát alakított ki bizonyos kérdésekben. Nagyon nehéz ezért az Egyesült Államokba növényvédőszereket exportálni. Ugyanakkor más részről jó minőségű élelmiszereket tudunk exportálni az Egyesült Államokba, de a növényvédőszerekre vonatkozó szabályok, már ami a CO2 kibocsátásra vonatkozó szabályokat illeti, nehézségeket, akadályokat jelentenek számunkra. Ezért konstruktívabb vitára van szükség. Az európai elvárásoknak is hangot kell adnunk, de ehhez pontosan tudnunk kell, hogy mit akarunk elérni. Az a benyomás, amit a parlamentben, hogy folyamatosan arról beszélünk, hogy mit nem akarunk, miről nem akarunk tárgyalni az amerikaiakkal. Most már arról kellene tárgyalni, vagy beszélni, hogy mit akarunk elérni, miről akarunk tárgyalni az amerikai féllel. Például az élelmiszerek feliratozása nagyon fontos kérdés, vagy az eredetre vonatkozó címkézés, feliratozás. Ezen a ponton Szeretnénk feltárni ezeket a lehetőségeket az Egyesült Államokkal, de szeretnénk, hogyha az eredet megjelöléseink védelmet kapnának. Tehát én hiszek ezekben a tárgyalásokban, és hogy vannak olyan területek, ahol érdemes tárgyalni. Ennél nagyobb részletességgel most nem szeretném taglalni ezeket a kérdéseket, de vannak olyan kérdések, ahol a frakciónk még nem alakított ki közös álláspontot, minden esetre örülök, hogy volt lehetőségem arra, hogy felszólaljak most, és nagyon kíváncsian várom a jelentéstevő véleményét és a kollégáim véleményét. Köszönöm. A szocialisták nevében hallgassuk meg a kollégát. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek is a tervezetért. Tudom, hogy még csak az elején tartunk ennek a folyamatnak. Ezért úgy gondolom, hogy már a kezdetektől pontosan tudjuk, hogy mik a szándékaink. Azt akarjuk elérni, hogy az európai normákat meg lehessen tartani az élelmiszerbiztonság és a népegészségügy területén, és a bizottság is elmondta, hogy szem előtt kell tartania a szerződések őrének feladatát, mi pedig a jogszabály őrei vagyunk itt a parlamentben, tudnunk kell, hogy mit akarunk tehát. Sajnálom, hogy csak a véleményről van itt szó, hiszen a saját kezeményezésű jelentésről is szót kellene ejteni. A mezőgazdasági bizottság például ezt tárgyalja. Ez a vélemény nem tud kitérni minden területre, nagyon sokféle kérdésről van szó, amelyeket a mi bizottságunknak meg kellene oldania. Azok az aggályok, amelyeket a közvélemény kifejez, ezeknek a többsége a közegészségügyre és az biztonságra vonatkozik. Nem akarok túlzott vagy túl negatív megközelítést elfogadni, de úgy gondolom, hogy a frakcióm támogatni fog akkor, hogyha úgy érvelek, hogy nyitottságra, konstruktív megközelítésre van szükség, de a szocialista frakció számára az európai normákból nem tudunk engedni. A tárgyalások, az egyeztetések nagyon nagy feladatot jelentenek majd, nagyon összetettek lesznek, és mivel szorít minket az idő, kizárólag, vagy legalábbis főleg a közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági kérdésekre kellene összpontosítanunk. A jelentéstevő a REACH jogszabályra is hivatkozott, én pedig egy másik dokumentumról szeretnék beszélni. Ezt a dokumentumot az Egyesült Államok kongresszusa készítette, és nagyon érdekes lesz majd találkozni a kongresszus képviselőivel. És azt hiszem, hogy eltéren e felismerül majd egy probléma, azzal kapcsolatosan, ahogyan a kongresszus gondol, gondolkodik a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokról. Például ami jogszabályi normáinkat illetően, hogy megtiltjuk a növekedési hormonokkal kezelt marhahús importját. Ez például nem vámjellegű akadálynak minősül a kongresszus nevé, szemében. A rektofemninnel kezelt sertésúsra is ugyanez vonatkozik, vagy az olyan cseresznye ügye, amelyet a Monilia kártevő megtámadott. Tehát nagyon sok nyitott kérdés van még, és nagyon sok kérdést kell megvizsgálni ebben az ügyben. Itt Európában mi azt szeretnénk tudni, hogy az importált, az Egyesült Államokból importált tej, ne tartalmazzon túl sok eh, szomatikus sejtet. Nagyon sokféle kérdésre kell tehát megoldást találkoznunk, eh, illetve olyan átfogó kérésekre is, mint az ISDS vagy az átláthatóság. Ezek nagyon lényegesek, de itt elsősorban a közegészségügyre és az élelmiszerbiztonságra kellene összpontosítanunk, ezért nagy érdeklődéssel tekintek a jelentéstevővel való együttműködés elébe, illetve az árnyék jelentős tevőkkel való együttműködés elébe. A tegnapi találkozó is bizonyítja, és bizonyította, hogy van lehetőség a megállapodásra, és van tere az egyeztetésnek, de védenünk kell az európai állam polgárok érdekeit az elemi biztonság területén. E, CR Gerling asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Amikor először találkoztam ezzel a véleménnyel, akkor egy e, kicsit e, megdöbbentem, el kell mondanom, a hangvételén a jelentésnek. Eléggé célra törő ez a vélemény, de a kérdés, hogy mi ez a cél úgy tűnik, hogy egy eléggé antikorporat, tehát egy vállalkozás, valá, nagyvállalat ellenes, Amerika ellenes napirendet követ, és úgy gondolom, hogy olyan észrevételeket tesz, amelyek szükségtelenek bizonyos titik témákban. Lehet, hogy ez egy legitim álláspont a zöld frakció szempontjából, de az egész bizottságra ez nem vonatkozik, ez nem tükrözi azt, hogy a hogy közülünk sokan hogyan gondolkoznak a TTIP-pel kapcsolatosan. Majdnem, hogy soronként kell majd módosítókat benyújtanom, de most nem fogok ezekre részletesen kitérni. Dorfman úr nagyon negatív megközelítést fogad el, arról beszél, hogy hogyan aknázhatja mindez elé a, alá a jogszabályaink alkalmazását, de arról nem beszél, hogy Európa számára ez miért lehet előnyös már a levegő minősége kapcsolatos jelentéstevői minőségemben kiderült, hogy az amerikai normák a kibocsátásokkal kapcsolatosan, és jobbak a tesztelési módszerek, hogy náluk nincsenek olyan levegőminőségű problémák, mint nálunk. Tehát vannak olyan területek, ahol a mi szabályozási folyamataink nem a lehetséges legjobbak ezért úgy gondolom, hogy vannak minden, mindkét részről, mindkét részről van tanulni valunk. A jelentés nem beszél arról, hogy zöld és környezetbarát vállalkozások jöhetnek létre, foglalk, munkahelyek, a megállapodás nyomán akár oda vezethet, hogy bizonyos kereskedelmi problémákat meg tudunk oldani az Egyesült Államokkal szemben, innovatív, pragmatikus megoldásokhoz folyamodva, és nem szabad, hogy a szabályozási normákkal kapcsolatosan a félelemkeltés eszközéhez folyamodjunk. Szerintem egy kicsit erős nemzetközi törvényen kívülinek nevezni az Egyesült Államokat a tárgyalások összefüggésében, ez teljesen elfogadhatatlan számomra, és szeretném, hogyha a szakbizottság nem ezt az utat követné. Említette a récset, mint hogyha veszélybe kerülne a megalapodás miatt a récs. Egyáltalán nem így van. Jogszabályalkotási vagy szabályozási együttműködési testület jön létre, de ez nem tud jogszabályokat megváltoztatni majd, és nem tudja majd az amerikai Toszka rezsimet ránk erőltetni. Egyszerűen nem szabad ezt a benyomást kelteni, nem valószerű, hogy ezt a benyomást keltsük. Hogyha ezt a szakbizottságot marginalizálni, marginalizálni akarjuk, és azt akarjuk, hogy a TTIP tárgyalások margójára szoruljunk, akkor hajrá, fogadjuk el ezt, az, ezt a véleményt ilyen formában, de én ebben nem szeretnék részt venni, én szeretném, hogy hangsúlyoznánk más kérdéseket is, azokra a kérdésekre összpontosítanánk, amelyek a szabályozásra, az élelmiszerbiztonságra vonatkoznak. Hogyha ezt a hangvételt fogadjuk el, akkor csak azt tudjuk elérni, hogy az arcunkba csapják az ajtót Washingtonban, és sehova nem tudunk eljutni. Valóban ezekről a kérdésekről egyeztetnünk kell, amikor egy szabályozást el elfogadunk, akkor gyakorlatilag szuverenitásról mondunk le, és egyeztetjük, harmonizáljuk az álláspontunkat, és szerintem a kereskedelmi megállapodás nem erre irányul. Nem arról van szó, hogy egy másik fél előtt lemondunk szuverenitásunkról, hanem megpróbálunk együttműködni vele, és megpróbálunk olyan együttműködést kialakítani, amelyben meg tudjuk tartani normáinkat, és a saját hagyományunkat, a saját kultúránkat, a saját gondolkodásmódunkat. Az eredeti érvemhez visszatérve, nagyon csalódott voltam, amikor először olvastam ezt a véleménytervezetet. Úgy gondoltam, hogy nagyon leegyszerűsíti a TTIP összefüggéseit, és az amerikai barátainkkal folytatott tárgyalások ügyét. Ezzel nem jutunk el sehova, úgyhogy én rengeteg módosítót fogok benyújtani. Köszönöm szépen. Jatem, aki azt következik az ALDE képviseletében. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának. Mind a mellett kicsit pozitívabb megközelítésre számítottam, és egy kicsit több kezdeményezésre. Meg kell mondanom, hogy a helyzet változott eh, ahhoz képest, eh, mint eh, amikor megszületett ez a vélemény, főleg ami az átláthatóságot illeti. A bizottság döntött, nevezetesen, hogy minden dokumentum rendelkezésünkre álljon, kivéve a konszolidált szöveget. Én az átláthatóság mellett vagyok. Azonban Ha a másik fél nem akar bizonyos információkat rendelkezésre bocsátani, ez benne van a pakliban, ez teljesen valószínű, hogy minden dokumentum nem lesz hozzáférhető. Mindenesetre köszönjük a bizottság hozzáállását. Most már átláthatóbbak a tárgyalások, mint valaha voltak. Az USA-val kapcsolatos bármilyen korábbi tárgyalások során. Ami az ötödik pontot illeti, amelyben az a javaslat áll, hogy bizonyos területeket ne vegyenek be a tárgyalásokba. A parlament úgy döntött, hogy elkezdi a tárgyalásokat, és akkor az volt a döntés, hogy a kulturális területek nem kerülnek ide be. Most ezért még nem ö, döntenék ilyen határozottan, és nem zárnék ki ö, más ö, területeket, mert még nincs meg a mandátum a tárgyalásra, ellenkezőleg. Én inkább ö, úgy fogalmaznék, amelyek a mi hogy, hogy a mi aggájainkat, célkitűzéseinket foglaljuk bele a dokumentumba. Környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, vegyi anyagokkal kapcsolatos rovarírtókra vonatkozó álláspontunk, amikről mind-mind hallottunk már itt, kellene, hogy belekerüljenek. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy Nem valószínű, hogy itt egyetértés születik majd egyes esetekben. Mert túlságosan eltérőek az álláspontjaink az USA-val. De hát ezt majd a tárgyaló felek döntik el, és nyilván nyomon fogjuk követni a tárgyalások alakulását. Aztán. Úgy gondolom, jó, ha a képviselők tudják, hogy a kongresszus hogyan gondolkodik. Legutóbb, amikor az akta tárgyalások folytak, az elején egyáltalán nem tudtuk, hogy mi a kongresszus álláspontja. Csak miután a frakciónk az ALDE Washingtonba látogatott, derült ki, hogy a kongresszus soha nem fogja elfogadni az aktát, és el is utasították. Most tehát óvatosan kell eljárnunk, a parlamenten belül tudnunk kell arról, hogy a másik fél hogyan gondolkodik. Hogy aztán ne olyan végleges döntést szülessen, amit nem tudunk elfogadni. Tehát szorosan nyomon kell követni a tárgyalások alakulását, meg kell fogalmazni a célkitűzéseket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Forenza kollega a GUE képviseltében. Köszönöm, elnök úr, a szót. Úgy gondolom, hogy ma olyan vita áll előttünk, ami nagyon fontos, és a GUE-ban egyetértünk a véleményben álló átfogó álláspontot. Nagyon sok veszélyes dolog kapcsolódik a TTIP-hez. Jó lenne, hogyha ez a szakbizottság nagyon fontos szerepet vállalna fel. Ugyanis nem valamilyen ö, félelem vagy előítélet ö, ö, okozza a félelmeinket, és nem csak abból a klauzából, amelyről nyilván tudják, hogy dönthetnek az állampolgárok is, hanem nagy részt ezen szakbizottság eszmecseréje alapján az élelmiszerbiztonság területéről, illetve a közegészségügy területéről, ahogy ezt már hallottuk. Úgyhogy ma nem csak a jelenlegi európai normákat kívánjuk megvédeni, hanem szeretnénk megérteni azt is, hogy a tagállamok, a parlamentek, a politikusok és az állampolgárok milyen eszközökkel rendelkeznek, hogy védjék az állampolgárok és a fogyasztók egészségét a Guánál bizonyos aspektusokra szeretnénk koncentrálni, hogy javítsunk a dokumentumon. Úgy gondoljuk, ezek fontosak. Az első nyilvánvalóan arra lehetőségre irányul, hogy jobban részt vehessünk -e ebbe a tárgyalás sorban, hogy elkerüljük annak a kockázatát, hogy csak túl későn léphessünk fel. Hogy olyan érveknél ö, lehessünk jelen, amelyek egyértelműek. Például a, a hormonok, a klónozott ö, állatokból származó hús, a szerek például, a GMO-k. Azt szeretnénk, hogyha egyetemű lenne a garancia bizottság részéről mindezen aspektusok vonatkozásában a megállapodás esetén. Második prioritásunk a szanitér és az állategészségügyi, növényegészségügyi elvek alkalmazása. Nagyon fontos, hogy biztosítva legyen a nyomon követhetőség, a végtermék biztonsága. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mi történik akkor, ha véletlenül mégiscsak valamilyen élelmiszer mérgezése kerül sor, mi történik ezzel a termékkel. Harmadik kérdés, a megelőzés jelvéhez kapcsolódik egyértelműen. Tudjuk, hogy a Maastrichti szerződésben is benne van, az ex ante ex post ellenőrzésekkel kapcsolatban nem föltétlenül akarunk európai szintű kötelezettségeket. A másik kérdés az állásfoglalásban is van, benne áll. A, az energia területére vonatkozik, hiszen az amerikai törvények az hatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó semmiféle minimális vagy maximális kibocsátási szabálya nem rendelkeznek. Úgy gondoljuk, hogy szakbizottságunknak nagyon komoly munkát kell végeznie ezen a területen is. Végül pedig frakciónk a civil társadalom felé mozdult el, hogy az állampolgárok, akiket tényleg érintenek ezek a területek, sokat segíthetnének a mi munkánkban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fonte kollega kapja meg a szót, parancsoljon. Grazie, Presidente. Dunque, noi ieri già nella... Köszönöm a szót. Tegnap az ülésen már megfogalmaztuk ö, véleményünket ezen ö, dokumentummal kapcsolatban. Sokan mondják, hogy kritikus a véleményünk. Szerintünk mi csak azt szeretnénk, hogyha tényleg előre vinne minket ez a megállapodás. Egyetértünk, hogy a TTIP gyakorlatilag lehetőséget biztosít az Európai Unió számára a munkahelyteremtés szempontjából. Azonban az biztonságot nem veszélyeztetheti. Félünk az megelőzési intézkedések vonatkozásában attól tartunk, hogy nem feltétlenül tudjuk biztosítani azt, hogy az élelmiszeripari termékek, amelyek a piacra kerülnek, megfelelő normáknak felelnek meg. Például a hormonokat, antibiotikumokat tartalmazó hús behozatalát tiltani lehetne e- e- Európába mindenképpen tudnunk kell, hogy honnan származnak ezek az élelmiszeripari termékek, és olyan termékeknek kell ezeknek lenniük, amelyek garantálják a minőséget. Mi a helyzet a klónozott állatokból származó hússal? nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unióban igen magas a mérce, ami az élelmiszeripari elvárásokat illeti. Nem szeretnénk, hogyha az Amerikából származó élelmiszerek ezen változtatnának. Nem szabad megengednünk azt, hogy ne legyenek megfelelő ellenőrzések, hogy csak a gyógyszerészeti termékeket, a vegyi anyagokat említsem. Aztán a palagáz is egy olyan terület, amit meg kell vizsgálni. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió az európai normákat, amelyek már eléggé magasak, meg tudja tartani. Végül pedig, ami az átláthatóságot illeti. Néhány kollega mondta, hogy bizonyos dokumentumok titokban tartása része ennek az egész folyamatnak. Azonban hogyha nem tudjuk azt, hogy mit kér az Egyesült Államok Európától, ez nem feltétlenül jó. A piac liberalizációja nem szabad, hogy azt jelentse, hogy az állampolgárok egészségét bármi is fenyegesse, és ezért igen, erőteljesen kell fogalmaznunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 12-en szeretnének hozzászólni, mivel késésben vagyunk. Kérem, kevesebb, mint másfél percben próbáljanak hozzászólni. Úgyhogy Pányó alelnök úrnak adom meg már is a szót. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy eljött a pillanat a vélemény megfogalmazása során, hogy nemet mondjunk több érv kapcsán, amelyeket itt-ott hallottunk most is hallottam néhányat az előbb több hozzászólótól. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak, amely a tárgyalásokat kell, hogy lefolytassa, meg kell mondanunk, hogy tartsák tiszteletbe az átláthatóságot, mert a szavakon túl ott van ennek a hatása. Nyilván 28-an nem tárgyalhatunk, ez biztos, teljesen normális, hogy az Európai Bizottság a tárgyalja meg a kereskedelmi főigazgatóság a kérdéseket, azonban ezeknek átláthatóknak kell lenniük, és minket, az Európai Parlamentet jobban kell tájékoztatni arról, hogy minden lépésben hogy alakul a tárgyalás. Hozzá kell férni a dokumentumokhoz, bár a tagállamok azt mondják, hogy jó, hát itt már változások vannak, mert az európai választások során tavaly májusban nagy volt a nyomás ebbe az irányba. De el kell mondanom, hogy a választásokat követően azért a szavakon túl bizonyos hiányosságokat tapasztaltunk. És nem igazán kapunk meg olyan mértékben információt, mint amit kellene itt az Európai Parlamentnál, és azt hiszem, hogy ezt is ki kell most mondanunk az Európai Bizottságnak, ezt tiszteletbe kellene pedig tartani, konzultálni a civil társadalommal folyamatosan, a 15 szakértő, a szakszervezetek, a fogyasztói képviseletek és egyéb képviselők, mint például a cégek képviselői is részét kellene, hogy képezzék ezen konzultációnak. Demokratikus, nyilvános, átlátható tárgyásokra van szó, a szociális partnerekkel, a, civil társadalom képviselőivel. Várjuk még ezt az átláthatóságot, illetve ezt a fajta tárgyalást. Aztán még egy dolgot szeretnék elmondani. Az Európai Bizottságnak tiszteletbe kell tartani azt a mandátumot, amelyel felruházták a szociális, környezetvédelmi, egészségügyi elveket nem szabad az amerikai megközelítése felváltani, mondván, hogy ez tudományos alapokon nyugszik, hogyha valami káros az egészségre, azt vissza kell dobni a piacról. Többen is azt mondták, mint például Mark Stas, de én is egyetértek ezzel, arra is emlékeztetnünk kell, hogy sikerült nekünk az elmúlt évek során, mint parlamentnek megvétózni az akta visszadobását, aztán utána született az adatvédelemről is egy megállapodás. Úgy gondolom, hogy a mi hatáskörünk, felelősségünk, hogy ajánlásainkat kövessük, és a lehető legszigorúbban tartsuk magunkat ezekhez, annak érdekében, hogy bizonyos fantáziálást megállítsunk, de ugyanakkor azt is bebizonyítsuk, hogy egyes területeken végül is szemben állunk, és felveszük a tárgyalásokat az amerikaiakkal. Köszönöm szépen. Peter Lee. Tisztelt kollégák, arra kérnek mindenkit, hogy tartsa be az időt. Péter Líz, köszönöm elnök úr. Egy apróságot kérnék, ha lehet. Egy kicsit több időt kellene arra fordítanunk, hogy a TTIP-et megvitassuk, hiszen ez egy olyan téma, ami a nyilvánosságot, és éppen ezért a ö, képviselőket is foglalkoztatja. A néppárt koordinátoraként meggyőződésből mondom, hogy a frakciónk támogatja a TTIP-et, ezt ki kell mondanom. Növekedés, munkahelyteremtés, ezek nem csekészségek Európában, manapság, főleg Dél-Európában, ezek nagyon szükségesek Éppen ezért jobb, hogyha az amerikaiakkal mi alakítjuk ki a globalizáció szabályait, mint hogyha az amerikaiak ezt a kínaiakkal együtt dolgoznák ki. Tehát ez kell, hogy legyen a kiinduló pont. Ugyanakkor Egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy a fogyasztóvédelem, egészségügy, környezetvédelem terén nem tehetünk engedményeket, keményen kell a tárgyalásokat irányítani, és a TTIP-ből bizonyos dolgokat ki is kell vennünk teljesen, hogyha ezeket nem úgy tudjuk keresztül vinni, ahogy a polgárok azt elvárják tőlünk. Két konkrétumot mondanék, először is egy kérdésem volna a bizottsághoz. Az amerikaiakkal megvitattuk a légikereskedelem és a kereskedelem vonatkozását. A szakértők azt mondták, hogy a TTIP-nél is lehet erről beszélni, folynak erre vonatkozó egyeztetések, és ha nem, akkor miért nem. És végezetül azt kérném a klónozás, az állatok klónozása kapcsán, itt ugye még nincs, nincsenek szabályok sajnos részben azért, mert a bizottság nem mert érdemben javaslatokat tenni. Kérném a tisztelt bizottságot, hogy az amerikai partnerek felé figyelmét hívják fel arra, hogy történnek lépések, nem értünk egyet a bizottság hozzáállásával, és az amerikaiak felé ezt ki kell jelentenünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Új téma képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, hollandul fogok beszélni, hiszen az előadó is holland. Támogatom a TTIP-et, vannak ebben lehetőségek, ugyanakkor veszélyek is. Elég, hogyha megnézzük például az európai piacon megjelenő tojásokat. Ugye Európában a tojó tyúkok és a ketrecek szabályozása nagyon szigorú, viszont nagyon sok olyan tojást dobnak a piacra, ami nem felel meg az előírásoknak. A VTO szabályozás által ezen nem tudunk sok mindent változtatni, de talán a TTIP-en keresztül igen. Hormonkezelt hús, ezek fontos témák, amelyekről a média is tájékoztat, és és ide tartoznak ugye a sertéssel kapcsolatos, a sertés tenyésztéssel kapcsolatos szabályok is. Eichhardt úr, köszönöm elnök úr, egyetértek Líze úrral abban a tekintetben, hogy talán egy kicsit több időre volna szükségünk, hogy ezt megvitassuk, hiszen a szakbizottságunk számára is ez nagyon fontos, úgyhogy több időre volna szükségünk. Röviden, úgy gondolom, hogy ez a vita sokkal fontosabb, mint az, hogy valaki azt mondja, hogy támogatom vagy nem a TTIP-et. Furcsának találom, hogy az ember hogy mondhat ilyet, hiszen szögezzük le, a TTIP nem a vám szabályokról, az akadályokról szól, hanem a szabályozásról. Van egy alapvető ellentmondás, amely meghúzódik a között, hogy egyfelől azt mondjuk, hogy a standardjaikat fenn kell tartsuk, másfelől pedig a szabályozásról beszélünk. Itt egyfajta feszültség húzódik meg, és ezt nem tagadhatjuk le. Ez kell, hogy a vita középpontjába kerüljön, mert ezt a feszültséget kell feloldanunk. És aztán van, aki azt mondja, hogy persze vannak mindig technikai szabályok, aztán vannak inkább politikai természetű szabályok, de kérdés, hogy hol húzzuk meg a vonalat, és ki tegye ezt meg mennyire átlátható, mennyire demokratikus módon kell ezt a vonalat meghúznunk. Erről kell beszélnünk. A vita során mindig ugye azzal hozakodunk elő, hogy van, aki az autószabályozást emlegeti, technikai szabályokat. Hogyha valaki érdeklődik ez iránt, akkor márciusban, 10, március 10 és 13-a között elmehetnek a gépjárművek harmonizációval kapcsolatos fórumra. Nagyon sok globális fórumon vitatják meg a technikai kérdéseket, úgyhogy akkor ennek tetejében miért van még szükségünk a TTIP-re? Azért, mert a politikai a politikai szabályozás harmonizációja felé törekszünk, és itt akkor egy új terepen mozgunk már, ahol egyértelműen meg kell határoznunk, hogy mit gondolunk erről. Úgyhogy van egy messze menő vita, amelyhez több időre van szükségünk, mint az, hogy kijelentsük, hogy szeretjük Amerikát, és hajrá, folytassuk a TTIP-et. Köszönöm szépen. Balcó úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Mivel a véleménytervezet általános kérdésekkel is foglalkozik, én is ezzel szeretném kezdeni. Olyan módon tér el fajsúlyában egy kereskedelmi gátaktól lebontott piacon egy globális amerikai cég és egy európai, hogy itt teljesen egyenlőtlen szereplők szabad versenye lenne egy magyar országos napilapban egy elismert közgazdász professzor asszony ezt így fogalmazta meg a cikk alcímében, ha a szabad tyúkok ketrecébe beengedjük a szabad farkasokat, akkor nem kétséges, hogy mi lesz az eredmény. Átérve a mi illetékességi területkel tartozó témára, mindenkinek a figyelmébe ajánlom a Friends of the Earth of Europe nemzetközi környezetvédelmi és civil szervezetnek egy nagyon komoly tárgyszerű anyagát, amely a következő címmel jelent meg, GM Food and the EU-US Trade Deal, és ebben tárgyszerűen bizonyítja, hogy a legnagyobb erővel, a legnagyobb nyomásgyakorlással az amerikai tárgyaló delegációra a mezőgazdasági biotechnológiai lobby van, amely olyan módon kívánja lebontani azokat az európai standardokat, ami egyszerűen elfogadhatatlan. Én elismerésemet fejezem ki a vélemény készítőjének, én nem Amerika ellenességet olvasok ki belőle, hanem az európai érdekek határozott védelmét, az úgynevezett konstruktív megközelítésbe pedig önfaladást látok, ezt az egyezményt akkor szabad megkötni, hogyha az ebben a véleményben megfogalmazott alapvető érdekeket érvényesíteni tudjuk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now, Madame Grosztete. Köszönöm szépen, Grosztet asszony. Merci beaucoup. Köszönöm a szót, elnök úr. Elolvastam, amit az előadó javasol, és azért eléggé aggaszt mindez, mert ez a javaslat egy partizán és dogmatikus jellegűnek tűnik. És úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos kérdésben nagyon fontos, hogy észszerűen járjunk el. Úgyhogy nyilvánvaló, olyan témáról van itt szó, amely rendkívül fontos a bizottságunk számára. Ezt elmondta a néppárt árnyék jelentéskészítője is, nagyon sok vélemény születik majd erről, Úgyhogy tényleg az kell, hogy a szakbizottságunk véleménye azokról a területekről szóljon, amelyek hozzánk tartoznak. Egyetértek azzal, hogy nem szabad engednünk a normáinkból, legyenek azok környezetvédelmi, egészségügyi vagy egyéb jellegűek. Ezzel egyetértek. De ez azt jelenti, hogy be kell zárnunk az ajtót? Egyáltalán nem. Először is arra van szükség, hogy bízzunk a bizottságban, de ugyanakkor nagy elvárásokat is kell megfogalmaznunk a bizottsággal szemben, ez alapvetően fontos. Hogyha nem bízunk meg a bizottságban, hogy akarják, hogy helyesen tárgyaljon a nevünkben? Nagyon magas elvárási szintet kell viszont a legfontosabb területeken megállapítanunk, de ugyanakkor azt kérve, hogy védjék meg, amit meg kell védeni, de ne zárjunk be minden ajtót a tárgyalások előtt, mert sajnálatos lenne az, hogyha az Egyesült Államok, mint ahogy ez már meg is történt, Kína felé forduljon, és semmit nem akarjon tárgyalni Európában. Úgyhogy ne engedjünk természetesen, mert nagyon nagyok a gazdasági kihívások. Úgy gondolom, A TTIP kérdését nem szabad eszközként tekinteni, nagy itt a felelősségünk, és úgy gondolom, hogy a közvélemény is nagy, oka, nagy elvárásokkal fordul felénk, ez így van, de a feladatunk az is, hogy elmagyarázzuk azt, hogy mit jelent tulajdonképpen a TTIP, nyilván a ö, különböző ö, veszélyes területeket is elmagyarázva, és megvédve azt, ami fontos a mi ö, bizottságunk számára. Köszönöm, köszönöm, Jövök asszony. Én nem beszélek annyit, amennyit behetnék, rövidebb leszek. Figyelmesen végighallgattam az előadót, egyetértek, élelmiszerbiztonságnak egyik prioritásunknak kell lenni. A néppárti kollégával is egyetértek, aki azt mondta, hogy meg kell vizsgálnunk az élelmiszer címkézést is, és kérem, hogy ma délután tárgyaljunk erről. Szerintem fontos a klinikai kísérlet, hivatásos orvosok és egészségügyi szervezetek képviselői fordultak fel eh, hozzám. Nagyon aggasztja őket ez a kérdés, nem akarják, hogy a TTIP aláássa azt a munkát, amit az átláthatóság területén tettük a klinikai kísérletek vonatkozásában. Még akkor is, hogyha ezek nem sikeresek voltak, akkor is átláthatónak kell lenni az információnak. Kérem, ne ássuk alá az eddigi munkát, főleg azért, mert a parlament egyhangúan megszavazta ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen, Fjellner úr. Köszönöm szépen. Amikor elolvastam ezt a szöveget, akkor úgy értettem, hogy a környezetre nézve nagy, fe, nagy veszélyt jelent a TTIP, és buta dolog lenne akár tárgyalásokba bonyolódni erről, de a szöveg azért inkább fenyegetésként vázolja ezt fel, mint lehetőségként, mert a szöveg nem nyilatkozik arról, hogy mit szeretnénk. Ez olyan, mintha egy állásfoglalást írtunk volna ide valamilyen megállapodásról, kiutói egyezményről, és csak a fenyegetéseit vázolkattuk volna fel az Európai Unióra nézve és éppen ezért óvatosnak kellene lennünk. De éppen ellenkezőleg úgy gondolom, hogy ha arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mit szeretnénk elérni, például az egészségügy terén, nézzük meg, hogy mi a helyzet az USA-ban. Óriási problémák vannak. Akár az összes marhahúst betilthatnánk, magas vámokat szabhatnánk, de ez sem oldaná meg a helyzetet. Tehát, hogyha inkább arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy mit szeretnénk elérni a fosszilis üzemanyagok, az élelmiszerbiztonság terén, természetesen ezen kérdésekben nem értünk egyet az Egyesült Államokkal, azért, mert nálunk ugye jobbak a szakpolitikák, de aztán lehet, hogy ott van a második legjobb szakpolitika a világon. Ha viszont velük nem értünk egyet, akkor kivel érthetnénk együtt a világon? vagy talán arról van szó, hogy már nem hiszünk az egészségügyi vagy környezeti kérdésekben, illetve abban, hogy ezeket nemzetközi szinten kell megvitatni? Mert hogyha ennek a szakbizottságnak ez a megközelítése, akkor akár fel is adhatjuk az egészet. Bármely nemzetközi fórumon. Hogyha a bírálók azt mondják, hogy azt a benyomást keltjük, hogy az emberek így vélekednek el az utcán. Nem erről van szó. Nézzük meg az Euróbarométer felméréseit. A legutóbbi adatok alapján az európaiak 50%-a úgy vélekedik arról, hogy a TTIP jó, és csak 25% ellenzi, még a sok félelemkeltés ellenére is. Úgy gondolom tehát, hogy jobb lenne ezt megfordítanunk, és inkább arról beszéljünk, hogy mit szeretnénk, és nem arról, hogy mitől tartunk. Köszönöm. Borcán asszony. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha a TTIP hatályba lép, sok millió ember életére lesz hatással. Vannak véleményeltérések eh, azzal kapcsolatosan, hogy a hatása pozitív lesz vagy negatív. Egy dolog azonban egyértelmű, a TTP kapcsolatos vita az Európai Parlamentben eltér az átlagpolgárok által folytatott vitától. Azt nem tudjuk eldönteni, hogy a megállapodásnak pozitív vagy negatív hatása lesz, de az átláthatóság hiánya vagy a releváns információk hiánya oda vezet, hogy az átlagpolgárnak negatív a véleménye erről. Már nem az esetleges előnyeit taglalják a megállapodásnak, hanem hogy milyen munkahelyvesztésekhez fog vezetni, milyen ökológiai, egészségügyi normák csorbulását ír, hozza majd el, és az esetleges kereskedelmi vitákról. Az Európai Bizottság kezdetektől rossz oldalon fogta meg ezt az ügyet. A kezdetekben nem volt semmiféle átláthatóság, később pedig a nyilvános konszultáció késett. Egy ilyen helyzetben, még ha el is érjük céljainkat az Európai Parlamentben, nagy problémával kell szembenéznünk, hogy az állampolgáraink megértsék, hogy miről is van itt szó. Szóval nem tudjuk, hogy a végleges szöveg hogyan fest majd, de az a feladatunk, hogy biztosítsuk az Európai Bizottság tartson ki a megállapodás kapcsán az európai értékek mellett. Köszönöm. Köszönöm. Konečná asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, én is röviden szeretnék csak szólni. Köszönöm a jelentés eh, tevő munkáját. Kollégáimmal ellentétben szerintem nem kell annyira bíznunk a bizottságban. Ami ezt a megállapodást illeti, a bizottság meggyőzött minket arról, hogy nem bízhatunk eh, benne, hiszen ha így lenne, akkor eh, már meg lenne a konszolidált szöveg, és nem kellene arról véleményt írnunk, hogy szeretnénk azt elolvasni. Az Európai Unió alapja az átláthatóság, és nekünk európai képviselőknek követelnünk kell a szövegek rendelkezése bocsátását. Ez elfogadható, tatlan a titkolózást nem fogadhatjuk el, az európai polgároknak is joguk van megismerni ezeket a szövegeket. És még egy dolog, egyetértek az ötödik bekezdéssel teljes mértékben, de szeretném ezt kiterjeszteni, és a klinikai vizsgálatokat is szeretném ebben viszont látni. Más kollégáim is említették ezt, egészségügyi szakértők felhívták erre a problémára a figyelmemet. Az Európai Unió egészségügyi biztonsági irányelvét már elfogadtuk, ez nagyon szigorú, és ez helyes is így. Nekem teljesen mindegy, hogy az USA-ban valaki úgy gondolja, hogy nem kellene átláthatónak lennünk, de minket az Európai Unió állampolgárai választottak meg, és meg kell követelnünk az átláthatóságot. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a jó kérdés. Mit akarunk igazából elérni a tárgyalások során? Az egyik kollégánk felvetette ezt, és nagyon helytállónak tartom. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy az amerikai gazdaság és az amerikai szabályok, valamint az EU szabályok milyen eltéréseket mutatnak fel. Egy másik lényegi kérdés az, hogy melyek azok az eltérések, amelyek elfogadhatóak, és melyek azok, amelyeknek nem lesz közvetlen kihatásuk kapcsolatrendszerünkre, beleértve a gazdasági kapcsolatokat is melyek azok az eltérések, különbségek, amelyek elfogadhatóak, és melyek azok, amelyek annyira lényegesek, hogy nem eh, mehetünk kompromisszumokba. Az egészségügy eh, és egyéb eh, lényegi kérdések elhangzottak. Ezek kétségkívül fontosak. Ugyanakkor még valamit fel kell vetnünk. Vannak európai szabályok, amelyek nem elfogadhatóak az Egyesült Államok számára. Ha ezen területeket kizárjuk a határból, akkor nem kerülünk-e olyan helyzetbe, amikor az amerikai szabályok amúgy is hatnak majd az európai gazdaságra. Nem készültek felmérések ebben a tekintetben. És még valami, a jogalkotási kezdeményezéseink, valamint azoknak az EU, gazdaságra gyakor, EU gazdaság versenyképességére gyakorolt hatásuk, ugye az MSR, illetve a bioüzemanyagok, ezekről már beszéltünk. Már ebben a szakaszban is az európai ágazat, az európai ipar azt jelezte, és itt most nem a szén átszivárgásról beszélek, Ázsia felé, de elképzelhető, hogy az európai ipar a beruházásait átirányítja az Egyesült Államok felé, amennyiben ez majd lehetségessé válik. Azt hiszem, erre a kérdésre is választ kellene adnunk. És még valami, ami fontos, az információ, amelyet a polgároknak nyújtunk. Mindannyian tapasztaltuk, mi történt az akta kapcsán, ebből le kell vonnunk a tanulságokat. A különböző szakbizottságokban az átláthatóságot szem előtt kell tartanunk. A civil szervezetek ugyanis egyetemű információkat várnak el, tiszteletben tartva természetesen a titokban tartási előírásokat, de mindezt indokolni kell. Gróte úr. Köszönöm szépen. Igazából nem is akartam felszólalni, de aztán úgy éreztem, hogy mégiscsak hozzá kell szólnom, mert úgy teszünk, mintha ez lenne most az első szabadkereskedelmi megállapodás. Azok, akik leginkább felháborodnak, tudják, hogy több mint ezer megállapodást kötöttünk zárt ajtók mögött, és ez nem jelentette még a világ végét. Most viszont az Egyesült Államokkal óvatosan kell eljárnunk. Nem esett szó arról, hogyha toleráljuk a különböző standardokat, akkor a mi mezőgazdaságunk, a mi agrár ágazatunk számára ez egy nagy költségnyomást jelent, és akkor a legalacsonyabb árakért verseny kezdődik. Egyes kollégák akkor azt fogják mondani, hogy tartanunk kell magunkat a jogszabályainkhoz, hiszen az ágazat, a mezőgazdaság nem lesz versenyképes. Ez is szóba jön a TTIP kapcsán, de most azt állítani, hogy ez jelenti a világ végét, ez nem elfogadható. A Lisszaboni szerződés által először kaptunk jogot ahhoz, hogy hogy beleszóljunk ezekbe a tárgyalásokba, és például az akta kapcsán, vagy a SWIFT kapcsán nemet mondhattunk. Ezt senki sem tartotta korábban lehetségesnek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy körültekintőnek kell lennünk, és meg kell néznünk behatóan, hogy mi az, ami a vita tárgyát képezi senki sem állíthatja, hogy a fogyasztóvédelmi standardokat csökkenteni szeretnénk, senki sem nyilatkozott erről, és a nem kormányzati szerveket is óvainteném attól, hogy ebből most politikai tőkét próbáljanak kovácsolni. Ne a félelemkeltést támogassuk, mert az mindig egy veszélyes út, és hogyha úgy döntünk, hogy elkezdjük, akkor oda kell menni a tárgyalóasztalhoz, vagy kezdetben már jelezni kell, hogy nem, mégsem tárgyalunk ez igazából az én nem felszólalásomnak volt a tartalma, és akkor folytathatjuk is. Uh, Mr. Péterle. Köszönöm szépen, Péterle úr. Köszönöm a szót. Az egyik legfontosabb megállapodásról folytatunk eszmecserét, mind a következményeit, mind a közérdeket illetően. Úgyhogy támogatnám ezt a megállapodást, azonban a célunknak annak kell lennie, hogy elérjünk olyan célokat, amelyek megfelelnek alapértékeinknek. Engem nem csupán a kereskedelem nagy volumene érdekel, hanem ennek következményei. Juncker elnökkel az eszmecsere egyértelmű volt, nem fogja megengedni a környezetvédelmi, illetve az élelmiszer normák csökkenését. tudniuk kell azonban biztosainknak, hogy a megállapodás egyes cikkei mit fognak pontosan jelenteni. Főleg, hogyha nincs megállapodás a két különböző rendszer között. Azt is kell tudnunk, hogy mi van akkor, ha minden feltétel nem áll rendelkezésre ennek végrehajtásához. Aztán voltak kérdőjeles termékek. Átláthatóságra van szükség a vélemények ismereteire. Nagyon örülök, hogy egyetértünk abban, hogy meg kell állapítanunk, hogy milyen területekről nem folyhat tárgyalás. Alapvetően ez a javaslat, ez a jelentés nagyon jó alap a jó végső álláspont kialakításához. Köszönöm szépen, Dordán asszony! Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy tesz kollégának köszönetet mondjak a véleménytervezethez, mert a transatlanti megállapodás egyes veszélyeire hívja fel a figyelmet. Nagyon fontos, hogy megmaradjon a mi szabályaink magas szintje, és ne degradálódjunk az amerikai szintre. Itt biztonságról van szó, de ugyanakkor arra is, hogy tiszteletbe tartsuk azokat az európai népeket, akiket itt képviselünk ami a közegészségügyet és az élelmiszerbiztonságot illeti, nagyon jól tudjuk, hogy milyen különbségek vannak két jogrendszer, két kultúra között, meg kell ugyanis őriznünk a mi oldalunkat, hogy ne billenjen fel az egyensúly. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a TTIP nem olyan nyitást jelent, amely beengedné hozzánk ezt a gigászi hatalmat. Szeretném, hogyha a garanciákat is pontosítanák a parlament számára, hogy jogszabályainkat védhessük, hogyha egyes horizontális fejezetet kizárnak a, a, esetleg ezekből a tárgyalásokból. Köszönöm. Köszönöm szépen, Melina asszony következik. Köszönöm a szót, elnök úr. A 19. század az acéliparé volt, a 20. a vegyiparé, és ezeken a területeken a 21. század a biotechnológiáé. Ebben a kontextusban a TTIP különösen nagy súlyt képvisel a mi kompetenciáink között, ugyanis véleményünk szerint nagyon sok ellenállást és fenntartást vált ki. Az összetett volta például azon területeknek, amelyekről szól az élelmiszerbiztonság és a közegészségügy terén. Reakcióink sajnálatos módon a posterioriak, utólagosak, tehát nem sokat jelentenek már. Az Egyesült Államok olyan fölénye rendelkezik, hogy sajnálatos módon az ő normáik érvényesülnek majd, ami sajnos kritika tárgyát képezi. Nem a megállapodás feltételeiről lesz szó, hanem annak fémjelzéséről, mert szerintünk lehetne kapcsolatokról beszélni ezen szabadkereskedelmi szerződés léte nélkül is. Elnök, köszönöm szépen. Most bizottság, a bizottságé a szó, Hóben úr, kérem válaszoljon a felvetésekre, amennyire csak tud. Merci beaucoup, monsieur président. Euh, j'aimerais au nom de... Köszönöm, elnök úr. A bizottság nevében eh, engedjék meg, hogy néhány felvetésre válaszoljak. Nagyon gazdag volt ez a vita, rámutat arra, hogy milyen összetett ez a téma, ami még azért egy jó darabig kísérni fog minket. Angolul folytatom. Csak szeretnék néhány tényleges, tényszerű megjegyzést tenni az elhangzottakkal kapcsolatosan. Először is, ami az átláthatóságot illeti. Szeretném, hogyha mindenki eh, tanulmányozná a kereskedelmi főigazgatóság weboldalát, ahol a bizottság eh, tárgyalási álláspontjait eh, kivétel nélkül közzétettük, a tárgyalások során készültek ezek az álláspontok, és ezek mellett a tényeket tükröző dokumentumok is szerepelnek hétköznapi nyelven. Ebből meg lehet ismerni a különböző, különböző területeket, és ez nagyon fontos kezdeményezés, az új biztos fontosnak tartja, hogy a közvélemény megismerje a tárgyalások tartalmát. Az Intel tagjai a jelentéstevő és a bizottság elnöke hozzáférnek a konszolidált szöveghez. Ebben az értelemben az átláthatóság teljes. Továbbra is erőfeszítéseket szeretnénk tenni, hogy még tovább fokozzuk az átláthatóságot, különösen a parlament tekintetében de azért azt el kell mondani, hogy az eddigi átláthatóság és amire most törekszünk, nem volt eddig jellemző a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokban. A tényeket tartalmazó jelentésünk múlt héten jelent meg, 150 oldal, nagyon tartalmas dokumentum, és ebből meg lehet ismerni a legfontosabb vitás kérdéseket, és mint megválasztott tisztségviselők belátásuk szerint dönthetnek arról, hogy milyen véleményt alakítanak ki, illetve hogy a, a bizottsággal és a, tá- a tanácssal folytatott tárgyalásokban támogatják-e ennek a tárgyalásnak a folytatását, de addig, amíg erről döntenek, és amíg ezt közlik a, az Európai Bizottsággal, mármint a döntésüket, ezt a fejezetet, ennek a tárgyalását egyelőre felfüggesztettük, várjuk tehát a, a parlament véleményét, és várjuk, hogy hogyan gondolkodik majd a parlament többsége az ISDS-ről. Ami pedig a jelen bizottságra tartozó kérdéseket illeti. Emlékeztetném önöket, hogy a bizottság és a bizottság elnöke is elmondta, hogy a TTIP nem fogja megkérdőjelezni a védelem kialakult szintjét Európában. A TTIP-n keresztül mindkét fél szuverén módon viseli felelősségét és szabályozási jogait. És ez a jövőben is így lesz. Ez nagyon lényeges, hogy ezt hangsúlyozzuk, hogy ne legyen ezzel kapcsolatosan félreértés. Emellett egyértelműen tiszteletben kell tartanunk eh, a véleménykülönbségeket eh, olyan átfogó területeken, mint a társadalom vagy a gazdaság kérdései. Kereskedelmi szakértőként csak azt tudom mondani, hogy eh, a TTIP-nek az a célja, ja, hogy lehetőségeket teremtsen, fokozza a versenyképességünket, és lehetővé tegye, hogy magas szintű védelmet biztosítsunk társadalmunknak, és erre forrásaink is legyenek. Ha arról beszélünk, hogy környezetvédelmi, munkavédelmi szinten milyen védelem érvényesül nálunk, és hogy ezt Ázsiában nem engedhetik meg magunknak, nekünk ezt valamiből finanszíroznunk kell. A Európa, az Európai Uniónak nem hatásköre az adóztatás vagy a költségvetési politika, ezért az egyetlen eszköz a kereskedelem politika a kezünkben ennek elősegítésére nézve. Pontosan ez tehát a célja a TTIP tárgyalásoknak, és nem arról van szó, hogy a REACH változna, erről szó sincs. Az Egyesült Államoknak sincsen egyáltalán szándékában, hogy a jövőben a REACH-et alkalmazza. Együtt fogunk élni e tekintetben a szabályozás különbségeivel, de a vegyi gyártók, vegyanyagok gyártói együttműködhetnek, és prioritásokat alakíthatnak ki, tanulmányokat végezhetnek, és ebből csak növekedni fog annak a lehetősége, hogy kompatibilis eredményeket tudunk elérni az Egyesült Államokkal, és természetesen a globalizált világ egészében majd ezt az elvet ki kell terjeszteni. Van néhány záró megjegyzésem az ötödik ponttal kapcsolatosan több képviselő is beszélt erről. Are, uh, other areas where car standards are being developed. I think it's, it's exact... És más normákkal kapcsolatosan is. Pontosan az a cél, hogy ennek a fejlesztésnek a hatékonyságát növeljük, és ezen a területen szeretnénk az Egyesült Államokkal folytatni az együttműködést. Az autókkal kapcsolatos normákra vonatkozólag az ISI normákat Genfben dolgozzuk most ki. Az összes tagállamban, az Atlanti térségben minden autógyártóval egyeztetni szeretnénk erről, és mindenki tudja, hogy nem kell, hogy kevésbé érezze magát biztonságban, amikor egy amerikai autóba ül, mint Európában, és ez a kettőség költségtöbletet jelent. Tehát szeretnénk kihasználni azokat a helyzeteket, amikor objektív adatok alapján ki lehet használni ezeket az összehangolási lehetőségeket. Ahol megvan ennek a lehetősége, tovább fogunk lépni, de ez nem jelenti, hogy az autókkal kapcsolatosan minden jogszabályt egyeztetni fogunk, vagy harmonizálni az Atlanti-óceán két partján. Ami az élelmiszerbiztonságot illeti, illetve az SPS intézkedéseket, szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a mi gazdálkodóink számára pontosan annyira agályosak bizonyos SPS intézkedések az Egyesült Államokban, mint fordítva. Mióta Oroszország felé lezártuk az alma körte piacot, menjenek csak el Belgiumban egy szupermarketbe, és nézzék meg, milyen olcsó lett az alma, a körte, mert ezt nem tudjuk eladni Oroszországban. És egyébként az Egyesült Államokban sem, ugyanez vonatkozik a marhahúsra több mint 50, 15 éve az európai marahús a BSE miatt kiszorult az amerikai piacról. Az elmúlt hét óta most van az első alkalom, hogy az ír marhahúst befogadja az amerikai piac, és remélhetőleg több tagállamra is kiterjed majd ez az engedély. Persze nem akarjuk megkérdőjelezni az, hogy rektopamint vagy hormonokat meg akarunk engedni a mi állattenyésztésünkben, ez egyértelmű. Nem akarjuk az alapvető jogszabályainkat megváltoztatni, vagy hogy a GMO-kat hogyan nem eh, engedélyezzük a TTIP keretében. Ebben a tekintetben a két tárgyaló fél megőrzi szuverenitását, és ezt nagyon fontos mindig hangsúlyozni. És a bizottság erről szeretné önöket megnyugtatni. Hogyha valaki további technikai háttéradatokra kíváncsi, az én kis csapatom a bizottság berkein belül áll rendelkezésükre. Megtalálhatnak minket az interneten is, megkereshetnek minket, mi is meg fogjuk önöket keresni, és a bizottságban dolgozó szakértőkkel felvetik a kapcsolatot, nem csak a kereskedelmi főigazgatóságnál, hiszen ahogyan többen elmondták, való igaz, többféle szabályzási terület bekapcsolódik ebbe a munkába, és meg fogjuk nyugat, nyugtatni önöket azokon a területeken, ahol valódi szakértelemre van szükség. Mi tényleg kíváncsiak vagyunk az önök véleményére. Mi egy kis csapat vagyunk a bizottségen belül, mi tárgyalunk, de a közvéleménnyel nem mi kommunikálunk, és ez óriási kihívás a ttip kapcsolatosan, úgyhogy az önök bizalmára is appellálunk, hogy önök tudják közvetíteni ennek a megállapodásnak a tartalmát a választóik felé ezért szeretném, hogyha aktív együttműködés volna az önök között és a csapatunk között. Ami az ötödik pontot illeti az energiával kapcsolatosan, és itt az elnök megkéri a bizottság képviselőjét, hogy fogja rövidre. Igen, nem sokára befejezem. Az olaj és az energiaexporttal kapcsolatosan vannak korlátozások, így aztán mi nagyon sok szenet importálunk. Csak ennyit szeretnék mondani, gondolkozzanak el ezen hogy lássák, hogy milyen komplex egy ilyen jellegű tárgyalás. A célunk, hogy magas színvonalú normákat alakítsunk ki a védelem szempontjából, a társadalom védelme szempontjából, de a létező és szükségtelen kereskedelmi gátokat szeretnénk kiküszöbölni. Köszönöm szépen, és most a jelentéstevőnknek adom meg a szót. Kérem, hogy rövid idő alatt mondja a véleményét. Köszönöm szépen. Én is köszönöm mindenkinek az észrevételeit, megjegyzéseit. Úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas volt ez a vita. Egyáltalán nem lepett meg az, hogy Judy Görling, akivel több alkalommal együtt dolgoztam, elég negatív megvilágításba helyezte a jelentésemet, nem lepett ez meg. Tudom, ismerjük egymást, és tudjuk, hogy ellentétes álláspontaink vannak. De voltak kollégák, akik azt mondták, hogy ezt a jelentést egy dogmatikus álláspontból kiindulva készítettem, Amerika ellenességet hoztak fel velem szemben, de ezt meg kell száfoljam. És ez egy bekezdésben is konkrétan szerepel, írok erről. A jelentésemet egy olyan elemzésre építem, amelyet Malmström biztos készítetett, és ebből is kiderül, hogy ha nem tudunk megállapodni, akkor nem kell feltétlenül erre törekednünk. Van számos döntés a GMO-kkal kapcsolatban, a növekedés serkentő hormonokra vonatkozóan, voltak példák ugyanakkor, amelyek nem hangzottak el, és minden bizonyal ez is tárgya a vitának. De azok a kollégák, akik azt mondják, hogy egyoldalú a jelentésem, nos, ezt, ezzel nem értek egyet. Sok kollega azt mondta, hogy arról kellene beszélnünk, hogy mit szeretnénk, nem pedig arról, hogy mit ellenezzünk. Legalább egyet kell értsünk abban, hogy mit szeretnénk támogatni. Szeretnénk az európai polgárok egészségét védeni, és az élelmiszerbiztonságot, a környezetvédelmet és a jelenleg hatályos európai normák mellett állunk ki. Tudjuk, hogy a jelenleg hatályos normák a múltban születtek, ezeket demokratikus módon dolgoztuk ki, de így alakítjuk ki a jövőben is a jogszabályokat. A TTIP kapcsán tudjuk, hogy nem csak a piacra való jutásról van szó, hanem a jogszabályalkotásról is, a szabályozásról. Nem szabad, hogy a jövőben a jogszabályainkat jogszabályainkat megfosszuk tartalmuktól. Várom a módosító indítványokat, és biztos vagyok abban, hogy nagyon erős jelentést tudunk kidolgozni majd a jövőben. A menetrendet ismertetném, amelyen megállapodtunk az előadóval. A módosítók benyújtásának határideje február 5-e, délután 6 óra. Az enviben ben március 31-én szavazunk, az INTA bizottság április 14-én szavaz, és a májusi plenáris elé kerül majd utána ez a jelentés. Most pedig, miután hosszú volt a vita a TTIP kapcsán, be kell jelentsem, hogy a 8-as rendi pont az Európai Energiabiztonsági Stratégiáról, nos, Kilonen előadóval megállapodtunk, abban, hogy a 29-én megtartandó ülésünkön vitatjuk meg ezt a pontot, és akkor rögtön folytatjuk a hetes ponttal. Meg is adnám a szót az előadónak, Torvalds úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid általános tájékoztatással kezdeném. Ez az apróság itt a kezemben, ez egy óra, ez egy zseniális műszer, minden percet 60 részre oszt. Van, aki azt hiszi, hogy 209 másodpercre oszt egy percet, de ez nem így van. Rendben. Na, és akkor most áttérünk erre a dossziéra. Uh, this is the second reading, and it, in many respects that's uh, totally different. And that might actually complicate eltér egy kicsit az első olvasattól, ez kicsit komplikálhatja a folyamatot. Először is abból indulunk ki, hogy az első olvasati álláspontot tiszteletbe tartjuk a parlament részéről, hogy teljesen új utakon induljunk, hogy új értelmezést adhassunk ennek, de ez nyilván az elnök számára további problémákat jelent majd, mert akkor döntenie kell, hogy a hatályba tartozik, vagy sem, és ez nyilván problémákat jelent majd. Úgyhogy általánosságban követjük az első olvasatot. Ebből indulunk ki. Abban esetben, hogyha nem tudunk megállapodni a három oldalú egyeztetésekre, a második olvasat egyértelműen egyeztetéshez, konciliációhoz vezet, és ezt talán nem nagyon tudjuk majd irányítani. Aztán a második dolog a következő. Hogyha meg tudunk állapodni egy álláspontban a három oldalegyeztetésre, figyelembe kell vennünk azt, hogy valamiről ö, tárgyalnunk kell. És elolvasták a jelentésemet nyilván a sorok között el tudják olvasni, hogy mire gondolok. Bizonyos részeket kihagytunk pont azért, hogy legyen miről tárgyalni. Ugyanakkor megvannak a piros lámpák, ez nagyon érdekes, mert a legtöbben más és más álláspontot képviseltünk abból a szempontból, hogy mik is a piros lámpák. Nyilván voltak olyanok, akik azt is észrevették, hogy vannak részek, amik kimaradtak az első olvasathoz képest a jelentésemből. Szerettünk volna ösztönözni mindenkit arra, hogy mikor a hierarchiáról van szó, akkor úgynevezett copy-paste módszert alkalmazzanak. Itt a tudományos álláspontok változására szeretnénk fölhívni a figyelmet. Nyilván tudományos szempontból semlegesen kell eljárnunk. Aztán, amik a valós kihívások, 2020 és 30 között elég hosszú az út kevesebb beruházást fogunk tapasztalni, és ez tényleg problémás. Aztán van egy másik probléma is itt a háttérben, ez pedig nem más, mint az Energia Unió. Azt mondják nálunk, hogy az ember először a fenékkel felfelé mászik a, fa, a fára, és valószínűleg most mi is így járunk el az, energia, az energetikai uniót illetően. Mindenesetre ilyen módon felmászni a fára eléggé nehéz. Bár nem próbáltam, de biztosítottam önöket arról, hogy ez így van. Aztán a különböző véleményeket is megvizsgálom, az új módosítani nyitványokat várom ezen a területen, azt szeretném csak elmondani, hogy a jövőben meg kell óvnunk a beruházásokat, de azokat is, amelyeket már e, e, végrehajtottunk. A tanácsálláspontjából is bevettünk bizonyos pontokat, ami a beruházások tiszteletbetartását illeti, de azért is, mert jelezni szeretnénk a tanács felé, mondván, hogy tényleg érdekelnek minket a valós tárgyalások. És amit a miniszter úr is fogalmazott bevezetőjében, úgy gondoljuk, hogy ez nagyon jó kiinduló pont ebből a szempontból is. Bizonyos körökben a kettős számolás nem igazán népszerű, de ezt is belevettük. Mert valószínűleg enélkül nincs jövő. Amikor először ezt láttam, az volt az érzésem, hogy csak igazándiból saját magunkat csapjuk be, mert enélkül nem létezik semmi. Azért van jó hírem is. Az első olvasat során úgy gondolom a technológia nem volt még eléggé érett most már egészen más aspektusból tekinthetjük a dolgokat, nevezetesen technológiai áttörésre került sor azóta, és olyasmibe fektethetnénk most már be, ami tényleg a jövőt képviseli, és hogyha nem állapodunk meg ebben, akkor a második, harmadik ö, generációs bioüzemanyagok más kontinensekre költöznek, és ez tényleg katasztrófát jelentene. Az elektromos vonatokat kivettük, egyes tagállamok úgy gondolták, hogy ez a bioüzemanyagok szempontjából fontos. Inkább eklektikus vonatra gondolhatnánk, ez persze vicc. Az egyik legfontosabb vitapont eddig a mellékletekről szólt. Nagy változtatásokat itt nem igazán eszközöltünk, azonban technológiai szempontból semlegesnek szeretnénk őket tudni. Ahogy már említettem, megtartottam az első olvasati álláspontot, a legvitatottabb kérdések némelyikében is. Itt a 2,5 minimum kérdés, a 6 a hagyományos bioüzemanyagok esetében, az ájluk tényezők megtartása. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes vita az, aminek elébe nézünk az árnyék készítőkkel. Az első olvasatot megpróbáltam megfosztani a karácsonyfa jellegtől, mert már elmúlt a karácsony. És nagyon remélem, hogy jövő karácsony előtt sikerül megállapodnunk ebben a dokumentumban. Úgyhogy néhány legborzasztóbb preambulum bekezdéstől megszabadítottam a dokumentumot, mert ebben nem tudtunk végül is megegyezni. A cél az volt, hogy valami intelligens megoldás szülessen. Végül, de nem utolsó sorban, azt hiszem nagy kihívás áll előttünk, ami az olaj árát illeti a világpiacon, ugyanis a jelenlegi árakkal nagyon nehéz lesz a piaci erők számára elfogadni a bioüzemanyagokat. Úgyhogy valamit tennünk kell ezzel. Nos, ennyit akartam elmondani ma, és várom a kollégák hozzászólásait. Továbbra is optimistán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hallgassuk meg az árnyékrendtéstevőt, és kérem mindennyiukat, hogy két percbe korlátozzák a felszólalásokat. Köszönöm szépen, általánosságban annyit tudok mondani, hogy az eredeti bizottsági javaslat meglehetősen komplex számítási folyamatot irányzott elő az ilók kiszámítására, és persze jó, hogyha megpróbáljuk megszüntetni a konfliktust az élelmiszer és az üzemanyagok előállítása között. A kérdés az első olvasatban az volt, hogy ez sikerült-e. És én azt kell, hogy mondjam, továbbra is az a kérdésem, hogy ezt egyáltalán sikerül hete megoldani, vagy pedig ez mindig problémát fog jelenteni alapvetően. Elhangzott uh, a technológiai áttörés uh, az első olvasat óta, ez is uh, remutat néhány létező problémára. A probléma ott van, és valamit tennünk kell, de van egy olyan benyomásom, hogy nem biztos, hogy jó úton indultunk el. Ami a tartalmi kérdéseket illeti Tumens úrnak nagyon is igaza van, az első olvasat határaira kell hagyatkoznunk, de azért a tanács munkáját is szem előtt kell tartanunk. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a jogszabály hatályba lépés előtt nem tudjuk majd eh, mindezeket a kérdéseket megválaszolni. Az állók eh, tényezőkkel kapcsolatosan mm, jobban is ki lehetne fejezni az élelmiszer és az üzemanyag közötti érdek eh, különbséget. Talán a CO2 számítással kellene kezdeni, az alcélokról nem gondolom, hogy ezek valószerűek lennének, a 0,5 nagyon ambiciózus, és mondják a szakértőim. Ami a felső határt illeti, megpróbáltunk valamilyen középutat kialakítani, mondjuk a 6 és a 7 között, legyen mondjuk 6 és fél, de itt is az a probléma, hogy nagy kérdés, hogy nem rossz-e ez a megközelítés, hiszen lehet, hogy pontosan a foszilis üzemanyagokat támogatjuk, ahelyett, hogy a második vagy első generációs bioüzemanyagokat támogatnánk. Itt úgy látom, hogy be kell fejeznem, pedig sok mondani való van még. Grazie Presidente, io vorrei ringraziare non solo formalmente ma il relatore. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek azért, hogy ilyen sokat dolgozott ezen a témán. Nagyon fontos előrelépést jelent mindez, és sok nagyon lényeges szempontot említett meg, felkarolva a kollégák gondolatait, amiket elmondtak az elmúlt időszakban. Támogatjuk ezt a javaslatot, és a frakciónk szeretné ezt tovább gazdagítani bizonyos módosítókkal, építve erre a javaslatra. Szeretnénk még nagyobb hatás biztosítani a tanácssal szemben az álláspontunknak, és hogy az érvényesülni tudjon. És természetesen meg kell oldani az élelmiszer és az üzemanyagok közötti feszülő konfliktust. Az 5%-os határértékkel kapcsolatosan lényeges, hogy a kötelezettségeket is említjük, hogy az ILUK tényezőt vegyék figyelembe a számításban de egyértelmű megalapításokra van szükség a fenntarthatósági kritériumokkal kapcsolatosan, és a korábbi generációs bioüzemanyagok állami támogatását szeretnénk megszüntetni. A 2,5%-kal egyetértünk, de az átláthatóság nagyon lényeges. Köszönöm. Thank you. Um... I think... Lengasszony, köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy bizonyos alapokat tisztázni kell, hiszen ez a téma már nagyon régen napirenden van, ez a javaslat, és mindannyian, akik dolgozunk ezen, tudjuk, hogy minden oldalon legyen az az iparág, a civil szervezetek, nagyon elkeseredetten dolgozik mindenki azon, hogy legalább lássuk, hogy hová tartunk. Szeretném támogatni a jelentéstevőt az első megalapításában. Biztosítani kell tehát, hogy valódi tárgyalásra kerül majd sor, és megalapadásra van remény. Persze nagyon különös helyzetben vagyunk a második olvasatban, amikor ráadásul változott is a ház összetétele, ezért az árnyék jelentéstevői csapatnak nagy a határ, nagy a felelőssége. A 2030-as célokkal kapcsolatosan nagyobb egyértelműségre van szükség, de minél egyszerűbb és jobban alkalmazható szabályokra van szükség. Nagyon nehéz volt legutóbb is megalapodásra jutni, és igazából nem tudtuk a tanács és a parlament között a megállapodást biztosítani. Az, hogy az emberi bizottságban a parlament álláspontján rágódunk, ez szerintem időpocsékolás, de az állók tényezőkről talán el kellene feledkeznünk. Nem tudunk egy olyan modellt kialakítani, ami mindenki számára elfogadható, akkor ezt most miért erőltetjük? Szerintem az állók tényezőkről el kellene feledkezni, ami pedig a, kom, a hagyományos bioüzemanyagok korlátozását illeti, az ITRE bizottság 7,5%-os határt szeretett volna, az MV bizottság 5 és felett, és aztán most éppen hatnál tartunk, ahogyan a jelentés tevő javasolja, szerintem ennél magasabbat kellene meg céloznunk, úgyhogy én egy módosítót fogok benyújtani a 7%-ra. Tudom, hogy sokan nem fogják itt támogatni, de én ezt szeretném meggyújtani, és igen, gyorsítok. Ami pedig a számításokat illeti, a közvélemény szerintem nem érti ezeket a számításokat, és hogyha megértjék, akkor, megértik, akkor azt gondolják, hogy mit próbáljuk ködösíteni a dolgokat. Szerintem a két és fél százalékos határérték nagyon ambiciózus. Nekem tetszik is, de az, hogy lehetséges ezt kötelezővé tenni, szerintem ez túl nagy kihívás, úgyhogy meg kellene vizsgálnunk a két és fél százaléknál egy kicsit alacsonyabb szigorú határértéket. Köszönöm szépen. Děkuji. Také eh, <clears throat> mě dovolte moc poděkovat zpravodaji. Konečná köszönöm szépen az előadónak. Ez egy rendkívül vitás kérdés, ezért nehéz az előadó dolga. A tegnapi árnyék jelentéstevők közt megtartott ülésen is kiderült, hogy szeretnénk megtalálni az egyetértést, de aztán a tanácson és a bizottságon múlik, hogy ők mit mondanak. Tudjuk, hogy egyes tagállamok akadályozták a tanácson belül az előrelépést. Úgyhogy örvendek annak az erőfeszítésnek, hogy itt először mi állapodjunk meg. Hosszadalmas vitát tartottunk tegnap, úgyhogy ma rövid leszek. Továbbra is vannak aggodalmaink, ahogyan azt Görling asszony is kifejtette. A kötelező két és fél százalék kapcsán szeretnék egy hatástanulmányt kapni bizonyos tagállamok részéről, mert vannak olyan tagállamok, amelyek második generációs bioüzemanyagot nem használnak, ott nem élik lehetőség ezek felhasználására. Tehát azt állítani, hogy az 2020-ra egy kötelező intézkedésé váljon, kevés időt biztosít. Helyes lenne, de ha emellett döntenénk, akkor ez tovább élezné a vitát. Úgyhogy meg kellene fontolnunk, hogy vajon képesek vagyunk-e eleget tenni ennek a kötelezettségnek, és csak ezt követően döntet, dönthetünk a százalékban. Az ILOC tényező pedig ugye több civil szervezet és vállalat is hozzám fordult, és eltérő számítási módokat ismertettek. Attól tartok, hogy ezzel csak több problémát idézünk elő, mint amennyi már amúgy is van. Ezért nem hiszem, hogy meg fogunk tudni állapodni abban, hogy hogyan számítsuk ki ezeket az értékeket. Előkészítettünk bizonyos módosítókat, de ha, lágy, ha úgy gondoljuk, hogy nem lehetséges a kompromisszum, akkor vissza kellene térnünk a múltbeli változathoz, és nem lenne szabad egy ilyen rendszert kidolgozni, ami ennyire vitás, hogy a végén lehetetlené teszi a megállapodást. Merci, je voudrais passer la Köszönöm. Most beszélek út kollégája a szó, a zöldek nevében két percben. Köszönöm a szót. Szeretnék néznek köszönetet mondani a munkáért, nagyon konstruktívak voltak az összejöveteleink az árnyékjelentés készítőkkel, és ez nagyon fontos, hogy megfelelő megállapodásra jussunk, és természetesen a parlament érdekes tárgyalásoknak néz elébe tanácsal engem is érdekel. De nem szabad elfeledkeznie senkinek arról, hogy ennek a javaslatnak az alapja az volt, hogy tegyünk valamit a jelenlegi bioüzemanyagokra vonatkozó negatívumokra. Ez volt a lényege. Vannak, akik azt mondják, hogy jó, már régóta beszélünk erről. Igen, azért, mert nagyon erőteljes a lobby, a, lobby a jelenlegi bioüzemanyagok vonatkozásában, mert az övék a piaci részesedés. Amikor a rendelettel elkezdtünk foglalkozni, tudtuk, hogy lesznek negatív hatások, foglalkoznunk kell vele, a bizottságnak is kell megvizsgálnia ezt a kérdést, javaslattal előállni, de aztán nyúlt, mint a rétes tészta, mindkét részről, a, a bizottság, a tanács részéről, de hát a problémák nem tűntek el, csak azért, mert mi hosszan tárgyaltunk róluk. Ha vannak problémák, azokkal bizony foglalkoznunk kell. Úgy, hogy ezért az első generációs bioüzemanyagokkal kell foglalkoznunk, mert ugye első generációként ígértük be őket, és a következő lépés a második generációs bioüzemanyagok megjelenése lenne. De nem léptük meg ezt a lépést, úgyhogy ez a 10%-os cél, ez egyre inkább az első generációsokra vonatkozik. Nincs új technológia, valamit tennünk kell. De ugyanakkor a földhasználat terén is változásra van szükség. És ugye ugyan mondják az emberek, hogy régóta beszélünk erről, ezt az állók dolgot nem szabad elfelejtenünk, mert nem fog eltűnni. Nos, mi a helyzet 2020 után? Ö, jelenleg a közlekedés terén kettőfajta regulá- rendelet van. Az egyik célja az, hogy a, az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását csökkentjük, a másik a megújulásra irányol. A, a cél a gáz kibocsátás csökkentése, ezen gáz kibocsátásának csökkentése. A 2020 utáni időszaknak részét kell képeznie ennek, és nem olyan célok meghatározása, amelyek rugalmatlanok. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Pericini úr következik. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Már többször is elmondtuk az előadónak, hogy javaslatát pozitívan fogadjuk. A tanács álláspontját viszont ambiciózusabbá kell tenni. Ahogy most hallottuk, az első generációs bioüzemanyagok használatának visszaszorítása lenne az első cél. Erre viszont ösztönözni kellene, ehhez viszont ösztönözni kellene a második, harmadik generációs bioüzemanyagok előállítóit. Ami a százalékos értéket illeti, már többször elmondtuk, hogy ez bizonyos kockázattal jár. Csalás az egyik. Például a felhasznált olajat adnák az állati olajhoz, és a nem felhasznált ö, ö, olajat ö, szennyeznék ö, például állati ö, zsírral. E, nyilván más ágazatokban is felmerül a verseny kockázata. Itt is az állati ö, zsírt lehetne példaként felsorolni tehát, ami a termékeket illeti, oda kellene figyelni a hulladék felhasználására és újrafelhasználására. Ez alapvetően fontos számunkra. Ami a 6%-os maximális értéket illeti. Egyetértünk az előadóval, de ez minden ö, anyagra kellene, hogy vonatkozzon. Aztán ami az üzemanyagok minőségének kérdését illeti, ehhez az irányelvhez kellene, hogy tartozon. Az ájluk vonatkozásában Mást kell venni az új tudományos fejlődésről. A 9-es mellékletben található listát rendszeresen frissíteni kellene a technológiai tudományos fejlődés figyelembevételével. Hát ennyit szerettem volna elmondani, majd még esetleg kiegészítem, ha szükség van rá. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviseletében Dölei asszony kap szót egy percben. Köszönöm a szót, megpróbálok gyorsan beszélni, azért talán nem túl gyorsan a tolmácsok vonatkozásában. Régóta beszélünk erről a témáról, de most már tényleg le kéne zárni a vitát, mert világos, stabil keretekre van szükség a különböző területekhez. Biztonságra, jogbiztonságra van szükség, hogy beruházásokat eszközölhessünk. Tényleg összetett a kérdés, nagyon sok a kihívás, az élelmezés és a bioüzemanyagok előállítása közötti verseny, és nyilván a gázkibocsátás csökkentése és a cél kiegyensúlyozott megoldásra van szó, sem a gazdákat, sem azon élelmiszerjapjári ágazatokat nem szabad büntetni, akik már beruháztak bizonyos célokkal azért korlátozni kellene az első generációs beruházásokat, és támogatni kellene inkább a második generációs dolgokat. Ami a termőföld felhasználását illeti, ott is megoldásra van szükség. A második generációs bioüzemanyagok esetében reális megoldásról van szó. Még egy utolsó kérdésem van, elnök úr, bocsánat, illetve egy megjegyzésem is, ami az állókat illeti, tekintettel a rengeteg vitára, úgy gondolom, hogy most nehéznek tűnik beilleszteni a, a jogkotásba egy szakmai jellegű kérdés, ami a módosító indítványokat illeti. Nyitott ez a második olvasat, vagy nem? Van-e még valami manőverzési lehetőség a módosító indítványok kerén, vagy pedig szigorú második olvasatról van szó? Köszönöm. Köszönöm, Balász úr. Köszönöm, elnök úr. Egy megjegyzés, egy kérdés. Az első az iLook-ra vonatkozik. Nem, szerintem ellenkezőleg az, a jelentés érdekes, támogatni kell, mert ha még mindig gátoljuk ennek a vitának az eredményre jutását jogalkotói szinten, akkor sose tudunk megér, megállapodni azokkal, akiknek más a véleményük ebben a témában. Úgyhogy a jelentés ebből a szempontból jó irányba mutat. Volna azért egy kérdésem, az előre haladott bio üzemanyagok terén elképzelhető-e, hogy ezek, amelyek hulladékból származnak, illetve azok között elkerülendő az első generációs hibák megismétlését, és azok között, amelyek a talajból származnak ma tudunk különbséget tenni a kettő között? Mert egyébként másképpen, de ugyanúgy felmerül a probléma néhány év múlva. Köszönöm, Grosszett asszony. Köszönöm, gyors leszek. Tényleg egyensúlyt kell találni a gazdák, azon beruházók között, akik ezt már megtették, hogy tényleg ne legyen verseny az élelmezéssel. Nagyon érdekes eredményre jutottak már a gazdák, azonban jelzést kell közvetítenünk, hogy a jövőben korlátozzuk az ilyen jellegű beruházásokat. Ami az állókat illeti, megállapítom, hogy a jelenlegi kalkulációs módszer rendkívül vitás és nem megbízható tudományos szempontból, úgyhogy ez alapján meghatározható, hogy hogyan tovább egy szinten. tényleg jelentős technológiai előrelépést kell ennek a százalékos értékeknek tükrözni, ami a 2020 utáni politikát illeti, nyilván hosszú távú vízióra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm Péter Le úr. Köszönöm nagyon röviden, elnök úr. A kettős számítások. Bocsánat, Péter Le úr utána következik. Zsár úr parancsoljon. Mein Vorname ist Peter Péter vagyok, lehet, hogy ezért kavarodtam egy kicsit össze a kettős számítások. Ezeket inkább el kell kerülni, hiszen ez nem helytálló, másfelől pedig egy olyan perspektívát kell kínálni, ami 2020 után is megoldást jelent. Az ILUK kapcsán pedig azt mondhatnám, hogy tudományosan nagyon értékes módszer, de a gyakorlatban nem válik be, nem állja meg a helyét hogyha repce olajat állít elő egy gazda, akkor akkor még az a vádolják, hogy erdőt, hogy az erdők kivágásához is hozzájárult, tehát ez nem, nem helytálló, úgyhogy az áldoktól el kellene tekintenünk. Köszönöm. az én Péter und Péterle. Elnök úr, Péter, Péter le, hát igen. Itt egy elég bonyolult gyakorlatba keveredtünk. Úgy gondolom, hogy a szakpolitikákat meg kell tudnunk megváltoztatni. Ugyanakkor következetesek kell, hogy maradjunk. Azt szeretném, hogy következetesek maradjunk, amikor a befektetési feltételekről beszélünk, hiszen a befektetők nem szeretik a bizonytalan körülményeket. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi technológiák és egyéb célok tekintetében is következetesek kell, hogy maradjunk. Örömmel hallottam ma azt, ami elhangzott a technológiákról, de szeretném, hogy olyan megközelítést kövessünk, amely által az ipari potenciát fokozzuk a tagállamokban, és eh, ne taszítsuk el magunktól a befektetőket, ne űzzük ki őket Európából úgy, hogy még a munkahelyeket is magukkal viszik. Ugyanígy körültekintve kell, hogy legyünk, amikor a környezeti hatásokról van szó. A nem megművelhető földekről kelet-dél-európában azt hiszem, hogy oda kell figyelnünk, itt nem arról van szó, hogy észszerűtlenül használják fel a földeket a bioüzemanyaggal kapcsolatos kérdésekben saját magunk kell, hogy szabályozzuk igényeinket. Lacia. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsősorban a jelenlegi szabályozással kell foglalkoznunk a bioüzemanyagokkal kapcsolatosan. Ez viszonylag a közelmúltban született, ez friss, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy nagyon sok befektetői döntést alapoztak erre a jogszabályra, különösen az új tagállamokban. Ezért most a vállalkozókban felmerül a kétség, hogy egyáltalán kiszámítható-e az EU jogszabályalkotása, hiszen hiteleket vettek fel, befektettek, EU támogatást használtak fel. Járul is beszélt arról, hogy például a cukor répa esetében megváltozott a szabályozás, és a cukorrépát a repce váltotta fel. Tehát változnak a mezőgazdaságban a mintázatok, szükség van valamiféle egyensúlyra. Jelenleg 80%-ot jelent a gabonák mértéke. Lengyelország két millió tonna szójaport importál. És minden hektárnyi repcére vetítve 2,5 tonna takarmányt állítunk elő, tehát nem csak bioüzemanyagnak termelik a repcét, hanem takarmányként is a szója termelés pedig az erdők pusztulásához vezet. Elsősorban Indonéziában nagy probléma ez. Köszönöm. Euh, Köszönjük a tolmácsoknak, hogy negyed órát túlóráztak, de most már el fognak menni, mert megegyeztünk a 12 óra 45-ben. Most azonban